Okay, ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, ha gondolják, kezdjük el. A technika működik, egy kis idő kell ehhez, de minden jól működik, remélem végül, és először is mindenkit nagy szeretettel üdvözlök. A napirend tervezetet is megkapták, azt hiszem, hogy mindenki jóvá hagyhatja, vagy van esetleg kérdés, megjegyzés ezzel kapcsolatban. Kis változások vannak azért. A nyolcas napi rendi pont helyett a, a bizottság a csődök, a kapcsolatos jelenlegi helyzet és a jövőben tervezett európai intézkedésekről ez változott. Ha nincs ezzel kapcsolatban gond. Jó. Második. Azt mondom, nincs más, nincs elnöki közlemény. Jó. Akkor kezdjünk neki. Ma a bizottság ismertetője az Európai Összekapcsolódási Eszköz elnevezés alapról már önmagában a kifejezés is bonyolult, az ügy is. Itt van a projektkötvény kezdeményezésről szóló ö, program, majd a transzeurópai Energia és Távközlés Infrastruktúra vonatkozó iránymutatások ágazat specifikus hatásairól. Ezt a címet németül olvasta fel, németül is alig lehet érteni, mondja az elnök. A projekt igen fontos, nagyon fontos, éppen ezért nagyon sokan vannak itt a bizottság részéről. Nem tudom, egyetértenek-e, <clears throat> tehát a különböző a különböző bizottsági képviselők a kérdés különböző aspektusait vizsgálják meg. Mindenkit üdvözlök szeretettel, a jelenlevőket már mind és kérem szépen, hogy kezdjük meg az előadás sorozatot, mely sorrendben. Ön kezdi, uram, jó? Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, amelyet a bizottság kapott annak érdekében, hogy a CEF, az Connecting Europe programot bemutathassuk, szeretnünk bemutatni, egy integrált módon szeretnénk bemutatni ezt az eszközt, hiszen ez egy integrált ágazat közi eszköz, mármint a Connecting Europe. Azt szeretnénk garantálni, hogy te be szeretnénk bemutatni a hátteret, az egész mechanikáját, röviden, és ami azt hiszem nagyon fontos, hogy bemutassuk az energia és IKT dimenziót, aztán az innovatív pénzügyi eszközöket, a projekt kötvények előkészítő fázisát is szeretnénk bemutatni. A CEF része egy átfogó csomagnak, amelyet október 19-én hagyott jóvá a bizottság a több éves pénzügyi keretben, pénzügyi keretben, de politikailag szeretnénk hozzájárulni Európa növekedési programjához, illetve a belső piac megvalósításához. Ez az eszköz, a kap összekapcsolatos eszköz, integráció, szinergia, EU-s többletérték, ezek a kulcsszavak integrálunk három ágazatot, az IKT-t, az energiát és a közlekedést. Keressük a szinergiát és az integrációt a tervezési és szabályozói keret között a három ágazatban különböző EU ten útmutatások formájában kívánjuk ezt a hátteret biztosítani, és megnézzük, hogy milyen szinergia van. Tehát a PPP lehetőségét nézzük meg, tehát a public-private partnership kérdését, aztán szeretnénk beazonosítani az EU többletértéki aspektusokat, amelyek ehhez az eszközhöz kapcsolódnak, az ágazati erőfeszítések és a tagállamok erőfeszítései mellett. Mit jelent többletérteként ez? Aztán a nemzeti finanszírozás mellett külön erőfeszítéseket tettünk annak érdekében, hogy a CEF valóban többletértéket hozzon más EU szintű eszközök tekintetében is, kiváltképpen a regionális alapok, a kutatási finanszírozás, a 2020-as stratégia fényében, illetve a külső dimenziókra szánt összegek tekintetében. Igen nagy erőfeszítéseket tett a bizottság, itt fizikailag is látják, négy főigazgatóság képviselteti magát, négy DJ dolgozott szorosan együtt, a javaslat, az ECFIN, az NR, az IMSZÖ és jó magam, tehát a DJ Move részéről vagyok én. Van egy PowerPoint prezentációnk, amelyet mindenki számára hozzáférhetővé teszünk. Ha megengedik, csak átfutnám, megnézzük az energia és az, információ, az információs társadalomra vonatkozó elemeket. Ha megengedik, az eszköz alapjairól szólnék, az EU többletértékéről, és arról a fogalomról, hogy ez az eszköz azért van, hogy elősegítse az infrastruktúra fejlesztését, amely szükséges a belső piac további fejlesztéséhez, annak működéséhez, és olyan infrastruktúrális van szó, amely elősegíti a versenyképességet, az általános gazdasági fejlődés szempontjából mind a három ágazatban, ezek mind elősegítik, a három ágazat elősegíti a gazdasági versenyképességünket, de alapját képezik a versenyképességnek mind a három ágazatban. Ugye az információs társadalomban, az energiában, a közlekedésben. <clears throat> Olyan európai cégek működnek, amelyek világszinten vezető szerepet játszanak a szolgáltatásokban, felszerelésben, rendszerekben, eszközökben, tehát a CEF, ez az összekapcsolódó eszköz segíti Európa versenyképességét ebben a három ágazatban kiemelten. Ha megengedik, röviden megmutatom, hogy milyen beruházási szükségleteket, szükségleteket tudtunk eh, megállapítani. Ezek igen lenyűgöző számadatok mind a három ágazatban. Az útmutatásokban, amelyek a CF mellé kerültek, illetve a projektlistában is, amelyek függelékként találhatóak meg a CF-ben, a bizottság nagy erőfeszítést tett annak érdekében, hogy garantáljuk azt, hogy leszűkítjük a beruházásokat, amelyeket a CF eszköz elősegít. Szerettük volna tényleg azokra az területekre összpontosítani, amelyek a legtöbb többletértéket tudják majd megtérülés címén garantálni. A költségvetés mindenki által ismert, 50 milliárd euró 2011-es árfekvésen. Aztán, ha megnézzük az ágazatokat, a három ágazatra lebontva, tehát különböző összegeket látnak. A különböző összegek hm, nem azt jelz, tehát ez azt jelzik, hogy a közfinanszírozásra és EU finanszírozásra van szükség a hm, magán és a tagállami finanszírozás mellett. A CF működtetése mm, nagyon is integrált módon kell működjön. Nagyon fontos a hatékonyság, a hatásosság, és úgy döntöttünk, hogy központosított irányító rendszert vezetünk be a finanszírozásnál. Azt szeretük volna ezzel elérni, tehát nem arról van szó, hogy a bizottság kezeli a pénzeket, nem ez a fő cél. A bizottság persze a parlamenttel együtt és a tagállamokkal együtt van egy külön bizottság, amelyet a három szereplő hozott létre. Tehát olyan, arról van szó, hogy olyan nemzeti szintű projekteket szeretnénk támogatni, amelyek valóban többletértéket garantálnak. Nagyon fontos tehát ez az aspektus. Pénzügyi közvetítők is szerepet játszanak, az Európai Beruházási eh, Bank, az EPP, azt majd megnézzük, amikor megnézzük az innovatív pénzügyi eszközöket. Nagyon fontos megjegyezni, hogy kiváltképpen a közlekedés területén az a célunk, hogy az administratív mm, feladatokat külső alvállalkozóknak adjuk át. 2014 utáni időszakban lesz majd erre lehetőség, amikor a mandátum kiterjesztésre kerül. Még mindig azon gondolkozunk, hogy hogyan lehetne az energia és az információ, az informatika területén megvalósítani. A projekt végrehajtása, a szerződések, a közbeszerzés továbbra is a tagállami, tagállami hatáskörbe tartozik, illetve a kedvezményezettek feladat körébe. A költségvetési alapelvekkel összhangban megpróbáltuk leegyszerűsíteni a folyamatokat, az egységes rendelettel és az egységes működési rendszerrel, Természetesen garantálnunk kell azt is, hogy legyen rugalmasság, az ágazatok közötti átjárhatóság, egy időközi jelentés készül majd. Őszintén elmondanám, hogy a három DG, három főgazgatás úgy gondolja, hogy elfogadhatóak az összegek, és tükrözik azt, amit meg lehet valósítani ezzel a, ezek az összegek, és reméljük, hogy a három ágazat nagyon is virágzásnak indul majd ennek az eszköznek köszönhetően, de rugalmasság nagyon fontos. Az innovatív pénzügyi eszközök, mi elővetítjük ennek a lehetőségét, de még nem különítettük el ezeket az összegeket. Szerintem majd a, a éves szinten a projekt költségvetése soronként lehet majd ezt a kérdést megvizsgálni. És ugye már említettem, vannak erős kapcsolatok más EU-s költségvetési eszközökkel. Azt hiszem, most pedig térjünk rá a két közvetlen, tehát az energiára. Eh, amely érdekli ezt a bizottságot. Ladies and gentlemen. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Az energia szektorban, mint ahogyan nyilván tudják, új szakaszba léptünk, hogy gyors reagálásra van szükség, és nyilván összehangolt politika. Először is a belső piacot az energia tekintetében harmonizálnunk kell, és az energia szigeteket nyilván 2014-15-re, ahogyan erről megállapodás is született az állam és kormányfőkről, meg kellene szüntetni. Leginkább a balti államokra gondolok itt, de az ibériai félsziget és Görögország is ide sorolható érintett területként. Aztán azt is biztosítani kell, hogy biztos legyen az ellátás, legyen elektromosság, legyen gázellátás minden időkben, amikor szükség van arra, még nyilván megfizethető árakon évente bekövetkezik a tél, és az ellátás kockázata megint csak felmerül. Úgyhogy itt nagyon gyorsan reagálni kell. Az egy forrástól való függőség és ez a sérülékenység ismert Kelet- és Közép-Európában, ahol elég nagy aggályokra is okot adott ez. És ezek a tagállamok, mint ahogyan tudjuk, egy pipeline-tól függenek, ami nem jó. Az elektromosság területén, és erre is bizonyára emlékeznek, 2006-ban 15 millió polgár maradt Németországtól egészen Észak-Olaszországig áram nélkül, mert nem volt eléggé rugalmas az egész rendszer arra, hogy egy kisebb technikai hibát akár ki tudjon küszöbölni. Tehát az ellátás biztonsága az egyik fő célkitűzésünk, azaz nagyon gyorsan és rugalmas hálózatokkal biztosítani kívánjuk azt, hogy mindenkor legyen állam, áram. A megújuló előforrások tekintetében ugye a 20%-os arány elérését 2020-ra már rögzítették, és az energiarendszereinknek az alacsony szénfelhasználású termelését is ugyanígy rögzítették. Ez azt jelenti, hogy a központosított termelés felől a decentralizált termelés felé kell elmozdulni az összekapcsolt, rugalmas hálózatokon keresztül. Az északi és balti régiókban vannak már olyan tervek, hogy 40 giga termelő egységen keresztül szélenergiát is felhasználva elmozduljanak e felé, és nyilván a napenergiára is érdemes támaszkodni, ami a mediterrán tagállamokban tulajdonképpen már napirenden szerepel. És nagyon fontos az is, hogy a, megújulóknak a potenciáját úgy tudjuk kiaknázni, hogy összekapcsoljuk a meglévő rendszereket és a rugalmasságot hangsúlyozzuk. Nagyok tehát azért a kihívások, és ezen háttér előtt a bizottság az energia iránymutatásokat ki is dolgozta. Nyilván a szabályozói keret lenne az, amely a beruházásokat is előmozdítaná, leginkább a magánszektorból. A bizottság javaslata 12 darab prioriter folyosót és területet nevesített, ez egész Európai Unióra kiterjedően. Mindjárt meg is nézzük ezt a következő szlájdon. Ezek a területek és koridorok, tehát folyosók láthatók itt most. 12 földrajzi folyosót és három tematikus területet láthatnak itt ezek az intelligens rendszerek, és hát tulajdonképpen energetikai strádáknak is nevezhetném őket. A bizottsági javaslatban, az infrastruktúrális sokkal kapcsolatban azt javasolják, hogy legyen egy olyan mechanizmus, hogy ezeket a területeket, amelyeket éppen látunk, konkrét projektekre fordítsuk le a regionális kontextusban és technikai kritériumok alapján természetesen megfeleljenek a, a klimatikus és energia programoknak is. Két évente lenne egy felülvizsgálat, és akkor meg lehetne nézni, hogy a gazdasági szereplők mennyiben teljesítették ezeket a programokat, és a projekteket, az előírásokat mennyire teljesítik. A javaslat egyfajta toolboxot is, egy eszköztárat is elővezet, azzal, hogy hogyan lehetne a beruházásokat előmozdítani, illetve bevonni a magántőkét. Itt elsősorban arra kell gondolnunk, hogy fel kell gyorsítani az engedélyek kiadását a beruházásokhoz. Nagyon sok esetben tíz évbe is beletelik, sőt, legrosszabb forgatókönyv szerint akár 30 évbe is telhet, mire valaki engedélyt kap arra, hogy egy új ilyen energiaállomást építsen ki. Nyilván itt nagyon gyorsan lépni kell, és a javaslatunk is abba az irányba mutat, hogy a one-stop shop lehetőségével három év alatt is megszerezhető legyen az engedély. Európában nagyon büszkék vagyunk arra, hogy nagyon magasak a környezetvédelmi sztenderdjeink, ezért a javaslatunk arra is kiterjedt, hogy a projektek vezetői transzparens módon a polgárokat bevonva, más szereplőket is bevonva valósítsák meg a projektjeiket úgy, hogy az információt a projektre vonatkozóan végig megadják azoknak, akiket érintenek a projektek de természetesen a legjobb minőséget kívánják biztosítani. Nyilván a finanszírozás tekintetében nagyon lényegesek a tarifák, főleg a felhasználók vonatkozásában. Éppen ezért a szabályozói keretet is figyelembe kell venni, és úgy gondolom, hogy az elv, ami vezérel bennünket, ez a végfelhasználó vezérelte irányelv. Ha össze van kapcsolva a rendszer, akkor a beruházások az egyik országban már tulajdonképpen egy másik országban is előnyöket fog jelenteni, és ez nyilván csak úgy működik, hogyha ö, mindenki részt vállal a finanszírozásban. A költség megosztási elv a projektek vonatkozásában, ahol a költség hatékonyság eh, az egyik vezérmotívum nagyon lényeges. Nem utolsó sorban pedig azért, hogy ugye ezt, ezeket a projekteket kiegészítsük, és valóban a társadalom számára is hozadéka legyen, eh, itt a szolidaritás és az ellátás biztonságát is említenem, el kell mondanom, hogy a CEF eszköz nyilván a szabályozói keretet is kiegészítené, ahol erre szükség van. Ennyit mondtam volna el az energia tekintetében a CEF-ről. Én nagyon gyorsan a harmadik részről, a CEF harmadik részéről beszélnék, amely a digitális aspektussal foglalkozik az infrastruktúrák tekintetében, a jövőre nézve. Bizonyára tudják, hogy nagyon elkötelezettek vagyunk a bizottság részéről, hogy digitalizáljuk egész Európát. Ez a vezérmotívuma a digitális agendának, amely a 2020-as programnak az egyik zászlósajó kezdeményezése. A erőfeszítéseink között pedig nyilván az szerepel, hogy ezt meg is valósítsuk. A CEF a kibertérben két pillére támaszkodhat. Azok, akik megnézték a scoreboardunkat, azok láthatták, hogy két aspektus van, amelynek a tekintetében nagyon fontos elköteleződésre van szükség Európa részéről. Az egyik az, hogy a digitális valóságot I need a left. There you go. Um, well, apparently. Okay, thank you. Um, that'd be perhaps easier. Um, so there are two pillars. Tehát két pillér van, amelyre támaszkodnunk kell, és így a transfert a kibertér felé akkor meg tudjuk valósítani. Kell hozzá fizikai infrastruktúra, és itt a széles sávú internet hozzáférés az egyik lényeges elem, amit polgárként, fogyasztóként és akár vállalkozásként is nagyon lényeges. Ezzel lehet kiaknázni majd az egységes digitális piac adta lehetőségeket. A másik pillér az arra vonatkozik, hogy a közszolgálatokra is kiterjesszük mindezt. Az európai közszolgálatok már most is rendelkeznek ilyennel, de nagyon fontos, hogy ne egyfajta patchwork formában képzeljük el majd a digitális rendszert, hanem egy harmonizált, egységes rendszerként. Tehát a network a hálózatot egységesíteni kell, és úgy kell összekapcsolni a meglévő egyéb hálózatokat. Ez az európai agenda nagyon ambiciós célokat fogalmaz meg a tekintetben, hogy az elfogadható összekapcsolódás alatt mit is értünk. Mi azt javasoltuk, hogy minden európai 2020-ra kapjon hozzáférést 30 megabites másodpercenkénti hálózathoz, és a 100 megabites másodpercenkénti hálózatot is kilátásba helyezzük a háztartások vonatkozásában. Ugye ezek a tevékenységek leginkább magánszektor felől ö, kerültek kezdeményezésre, és mi úgy gondoljuk, hogy a támogatásunkat úgy kell csatornázni, hogy a piaci erőket ö, kivezessük abból a kényelmes helyzetből, hogy itt hátradőljenek és később ruházzanak be ebbe a területbe. Az európaiak egy része ugye, drá, nagyon sűrű területén él Európának módú, és a következő évekre úgy tűnik, hogy nem e, ettől a cél szegmestől nem, nem is nagyon fog elmozdulni. Nyilván vannak olyan pénzügyi eszközök, és tudjuk azt is, hogy a szolgáltatóknak meg kell adni azt a szabályozói hátteret, amelyen most dolgozunk, és pénzügyi eszközöket is, amelyeket utána hozzáigazítunk a kihívásokhoz. Úgyhogy a telekom infrastruktúrát mindenképpen elő kell mozdítani, az infrastruktúrát ki kell fejleszteni, és ez egy hosszú távú projekt. Ha megnézzük hogy az online szolgáltatások tekintetében miért fontos az európai sodás? Akár gyereket, akár autót kívánunk regisztrálni egy-egy országban, hát ez egy elég nagy kihívást jelent egész Európában, nagyon időigényes és eléggé kiterjedt kezdeményezés. Nyilván az üzleti vállalkozásoknak is rengeteg, az adminisztrációjuk mindent le kell fordítani ahhoz, hogy ez hozzáférhetővé tegyen, tehát nincs minden összekapcsolva. És a versenyképességi innovációs programban számos szolgáltatást most már lehetővé teszünk. A CEF eszközben a következő logikus lépés az volna, hogy az egyes tagállamokat támogassuk, hogy így további lépést tegyenek a nemzeti előrelépéseken túl, abba az irányba, hogy ezeket a szolgáltatásokat a megfelelő nyelven most már egész Európában hozzáférhetővé tegyük, anélkül, hogy extra költsége lenne ennek, és egy extra adminisztrációval járna. Nem csak arról van itt szó, hogy az európaiak, akik eléggé mobilak, valóban ki tudják aknázni a lehetőségeket, hanem tudjuk azt is, hogy vannak olyan üzletek, olyan vállalkozások, hogy nem sok idő áll már rendelkezésre, hiszen 12-18 hónapon belül át kell állniuk a KKV-knak is, ahhoz, hogy európai vállalkozássá válva európai szinten nyújthassák a szolgáltatásaikat. És ez azon múlik, hogy van-e hozzá férhetőségük az online közszolgáltatásokhoz a megfelelő nyelven, avagy sem. És hogy az európai szintéren való vállalkozáshoz megvan-e a, a pénzügyi hátterük. Mindez ott van a fejünkben, amikor tervezünk, és hát nyilván itt a földrajzi adottságokon túl talán itt nem is annyira a határon átnyúló leképzés a fontos, hanem az egészet ilyen felhőkben tudjuk kifejezni. Az európai polgárok az Európeán a portálon keresztül már láthatják az európai örökséget, ezt az európai tagállamok digitalizálták, és ez biztosítja az, hogy mindenki felhasználhatja akár vállalkozási célra, akár oktatási célra, és nem lesznek különbözőek a szabályok az európai tagállamokban. Ezek a közszolgáltatások nyilvánosak, és a legfontosabb módszer, ahogyan itt előrelépést tudunk biztosítani, azok a különböző ösztöndíjak és támogatások. Ennek az egész javaslatnak a hátterében az is meghúzódik, hogy a fizikai hálózatoknak az összekapcsolásával a vállalkozásoknak is sok elényük származik. A fizikai infrastruktúra megléte tulajdonképpen lehetővé teszi majd az, hogy az online közszolgáltatásokhoz könnyebben hozzá lehet férni, és egyáltalán biztosítani lehet a hozzáférést a polgárok felé. Átlépnék a pénzügyi eszközökre. Ezen a dián láthatják, hogy hogyan célozzuk meg a CEF-fel a közös érdekünket szolgáló projekteket, ahol a legnagyobb többletértéket tudjuk biztosítani. A három szektorban mindig azt fogjuk vizsgálni, hogy vajon a, be lehet-e vonni magánforrásokat, és csak utána adunk Európai Uniós forrásokat ezekre a célokra. Ez az innovatív pénzügyi eszköz ezért áll a középpontjában a CF javaslatnak. Köszönöm, hölgyeim és uraim! Most mielőtt önök azt kezdenék gondolni, hogy valamiféle fekete mágiát szeretnénk bevezetni ennek a, az eszköznek a keretében, hadd nyugtassam meg önöket afelől, hogy a pénzügyi eszközöket az Európai Bizottság már a 90-es évek óta alkalmazza, különösen a KKV garancia és a kockázati tőke alapok révén, kisvállalkozások számára az Európai Befektetési Alap révén. Ezek már bizonyítottak. Az innovatív jelleg inkább nem a pénzügyi eszközökben jelenik meg, hanem abban, hogy kiterjesztjük ezt a támogatást új területekre is, és koordináltabb módon tesszük ezt vagyis nem teljesen felfedezetlen területre hatolunk most be, hanem az a múlt sikereire építünk. Az Európai Összekapcsolódási Eszköz keretén belül két eszközcsaládot fogunk bevezetni, amik már évek óta működnek együtt, ezek az értékpapírok és a kockázatmegosztó eszközök. Becslésünk szerint két milliárd eurót a közlekedésre, egy milliárdot az energiára, és körülbelül hasonló eszközt a, az IKT-re fogunk költeni, és ezeket pénzügyi eszközök formájában fogjuk becsatornázni. Természetesen ezeknek az alkalmazása során a bizottság pénzügyi partnerekkel, például az Európai Beruházási Bankkal, vagy az Európai Befektetési Alappal fog együttműködni, illetve esetleg más szervezetekkel is és természetesen eh, tiszteletben tartjuk a mindenkori pénzügyi szabályozást is. Ennek háromszoros előnye van. Először is eh, költségvetési elköteleződést vállalunk, pontosan ugyanúgy, mint más kiadás eh, esetében. Partnereket vonunk be az alkalmazásba, és tisztában vagyunk azzal, hogy semmilyen más pénz nincsen veszélyben, nem kockáztatunk többet, mint amennyit befektettünk. A költségvetésben eh, fix összeget különítünk el ezekre a, az eszközökre, és ezt a parlament és a tanács is jóvá hagyja. A második előny az, hogy a pénzügyi eszközök eh, más finanszírozást vonzanak be a többi partnertől, akivel együttműködünk. És a piacokról is, más befektetőktől, bankoktól. Ennek az eredménye az, hogy eh, jelentősen több forrás áll rendelkezésre a végső kedvezményezettek számára. Akár fellendítésnek, akár sokszorozásnak nevezzük ezt, az már mindegy, de az a lényeg, hogy az Európai Unió költségvetéséből egy kisebb befektetés is sokkal nagyobb összeget vonz be és csatornáz át a végső célokra. A harmadik előny a rugalmasság, ami a, cél, a célzott támogatásokban jelenik meg, és a, a projektek olyan eh, finanszírozási mixet fognak kapni, amiben megfelelő arányban képviseltetik magukat az egyes befektetők. A következő dián az látható, hogy eh, ki milyen feladatot fog végezni. Er-, erről nem beszélnék túl sokat, a végrehajtást alapvetően a pénzügyi partnerekre eh, fogjuk átruházni. A projektek a pénzügyi eszközre akkor pályázhatnak, amikor már készen állnak erre, vagyis a megfelelő fázisában vannak a megvalósításnak. Ebben a bank vagy a pénzügyi partner ezután dönt arról, hogy ez a projekt megalapozott-e vagy sem. De természetesen a bizottság részéről életben lépnek majd olyan ösztönzők, amik a portfólió diverzifikálása érdekében fognak majd hatni. Most az utolsó eh, diára szeretnék ugrani a pénzügyi eszközökről, a projektkötvény kezdeményezésről fogok beszélni. Amint eh, önök is tudják, ez a legelőrehaladottabb eh, állapotban lévő eszköz az európai összekapcsolódási eszközben. És sőt, ez olyannyira előrehaladott állapotban van már, hogy a próbaszakasz 2012-13-ban már el is indul. Azért javasoltuk ezt a bevezetési időszakot, mert az évek során például a, a kölcsön garanciák esetében a TEN-T-ben a DG Move már olyan tapasztalatot szerzett, melynek értelmében tudjuk, hogy meglehetősen sok időre van szükség ahhoz, hogy a, egy projekt és a finanszírozás számos szereplője beépítse ezt a pénzügyi eszközt a pénzügyi döntéseibe. A TEN-T kölcsöngaranciája esetében alapvetően arról beszélünk, hogy például a hidakat, utakat vagy vasutakat építő szereplők, vagy bármiről is legyen szó, és a finanszírozó bankok finanszírozó bankokhoz fordulnak. Mi ugyanezt szeretnénk elérni a projekt kötvényeknél is, de nem bankkölcsön, hanem kötvénykibocsátás révén. És azt szeretnénk elérni, hogy a kötvény finanszírozza önmagát. Az azt jelenti, hogy sokkal több partnerrel kell majd tárgyalnunk, például nyugdíjalapokkal és biztosító társaságokkal, akik befektetőként lépnek fel. Az a folyamat, hogy valamennyi érdeket felett megismertessük ezzel a termékkel, szükségesítette a bevezetési fázist. Így az első két évet nem azzal töltjük, hogy teljes gőzzel működtetjük ezt az eszközt, hanem ezzel a fázissal. A meglévő költségvetési alapok felhasználásával fogjuk ezt elkezdeni. 200 milliót a TENT költségvetés 10 milliárdot az energiából és 10 milliárdot az IKT-ből. Ha a parlament és a tanács, a, még, még ha a legtöbb erőfeszítést fekteti is be, még akkor is csak néhány projektet fogunk tudni elindítani, de úgy gondoljuk, hogy ez nagyon érdekes és értékes szakasza lesz ennek a folyamatnak, és megismertethetünk mindenkit a projektkötvények gyakorlati működésével. Most pedig lezárásként elmondanám, hogy természetesen ennek külső dimenzió is van, ezt röviden már említettem korábban is, és biztos vagyok benne, hogy ezt az önök kérdései alapján még jobban meg fogjuk vitatni, de szeretném azzal lezárni a prezentációt, hogy az innovatív pénzügyi eszközök esetén számos tőkepiacon elérhető forrás is létezik, és a projektfejlesztők számára az a fontos, hogy be tudják csatornázni ezeket a forrásokat. És mind az az irányítási keret, mind pedig a három iránymutatás lehetővé teszi, hogy a projektfejlesztőket magasabb fejlesztő, magasabb fejlettségi szintű és magasabb EU többletértékű projektek támogatására ösztönözzük. És nyilvánvalóan a pénzügyi közvetítő felelőssége lesz eldönteni, hogy hogyan használja ezt az eszközt, hogyan garantálja ezt a kölcsönt, de a bizottság részéről mi gondoskodni fogunk arról, hogy az iránymutatások alapján a projektfejlesztők olyan projekteket alakíthassanak ki, amelyek tudják használni ezt az innovatív pénzügyi eszközt. A három iránymutatásból álló csomag és a CEF teljes logikája arra irányul, hogy ambiciózus keretet biztosítson az irányításnak és az európai többletértéknek. De a pénzügyi megszorítások jelenlegi időszakában nagyon pragmatikusan kell hozzáállni ezekhez a projektekhez, és azok strukturálását nagyon koncentráltan kell végrehajtani, és megfelelően kell felhasználni ezeket a szűkös forrásokat. Nagyon szépen köszönöm hihetetlen sok különböző információval árasztottak el bennünket a tisztelt urak és hölgyek, és elég hosszú a hozzászólók listája. Hát meg kell békélni azzal a helyzettel, hogy egy kicsit keresztül kassul fogjuk bejárni ezt a témát. Igen sok téma volt, igen sokan kívánok hozzászólni. Ha egyetértenek, nincsen semmi más téma. Ha megengedik, aki elsőként jelentkezik, kapja meg elsőként a szót. Simánszki úr mindig a leggyorsabb, ugye? Nagyon szépen köszönöm. Én megnéztem az Európai Bizottság közleményét, amely a Connecting Europe Facility-ről szól, a CF-ről. Alaposan olvastam, figyelmesen hallgattam önt. Azt hiszem, hogy világossá vált az, hogy a beruházások az energia ágazatban két fő irányban mozdulnak el van befektetés az új energia folyósókba, Közép-Európában kiváltképpen, amelyek lehetővé teszik azt, hogy fizikai, valódi versenyhelyzet alakuljon ki az energiapiacon. A második trend ez a klímacélokkal kapcsolatos. Ez azt jelenti, hogy azáltal is, hogy a szélenergia parkokat éjszakon, a fotovoltaikus rendszereket is összekötik egymással. Nem tudom, hogy a bizottságnak van-e esetleg valamilyen szakértői véleménye erről, mármint arról, hogy hogy tűnik a hogy történik a két fő cél között a támogatás elosztása. Mennyi pénz szánnak a két ágazatra? Angélika Nibla a következő hozzászóló. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Először is köszönöm szépen a bizottság képviselőinek a bemutatást. Tiszta szívből köszönöm, nagyon sokat segített, amit elmondtak. Kicsit világosabbá vált, hogy miről is szól ez a CEF, a Connecting Europe azt hiszem, hogy halucinációnak minősül a jövőkép pénz nélkül, tehát álmodozhatunk, de hát örülök, hogy itt most már konkrét számatok is vannak. Itt arról van szó, hogy hogyan lehet nagyon is szükséges, innovatív beruházásokat eszközölni a belső piac teljes értékű végrehajtása előtt. A második pont nem egészen értem, nem világos, hogy ez pénzügyi eszközök hogy is fognak alakulni, nem tudom, hogy a bizottság számára mennyire világos, nagyon sok párhuzamos vitát folytatnak a több éves pénzügyi kerettől, a több éves programokon át, a K plusz F területén, az agrár ágazat területén, tehát valahogy az egészet össze kellene hozni. Azt szerettem volna önöktől megkérdezni, hogy ez a 50 milliárd, hogy pontosan lássa, miről szól. Az 50 milliárd, ez a teljes beruházási volumen, amelyet eh, átcsoportosítások részén, vagy révén, plusz friss pénzek, plusz EBB, eh, e plusz projektkötvények, plusz eh, különböző. Tehát ugye 50 milliárdról beszélünk, ez ugye a három ágazatra oszlik el, ez a teljes beruházási volumen, vagy mi ez az 50 milliárd pontosan? Azt hiszem, hogy ezt pontosan meg kellene néznünk. A harmadik, ami a pénzügyi eszközöket illeti, hát erről sokat lehet szólni. Szeretném megtudni, hogy a bizottság készítette értékeléseket, a Risk Sharing Facility, az EBB hitelek, kölcsönök, a KKV-k bevonása, az Európai Beruházási Bank segítségével. Tehát két történtek-e értékelő, készültek-e értékelő jelentések ezekről a korábbi eszközökről? A projektkötvényeknél nem tudom, hogy pontosan ki az, aki a, a pilóta ülésben ül. Tehát nem tudom, hogy a projektkötvények ezek ezeket a pénzügyi intézetek bocsátják-e ki, vagy a bizottság az illetékes, a bizottság igazgatja, ellenőrzi a projektkötvényeket valamilyen irányító hatósági struktúrával, a projektfelelősök azok-e, akik valóban valamit tesznek a projektkötvények kapcsán, ezt ha megvilágítanák, nagyon jó lenne. Az IKT, elnézést, hogy ilyen sokat kérdezek, mindjárt zárom gondolatomat, az IKT-vel kapcsolatban az hangzott el, hogy ő úgy gondolja, hogy a megfelelő megközelítése, szabályozói megközelítése sok mindent lehet tenni a eh, szélesávú programok kapcsán Európában. Esetleg egy kicsit tessék konkrétabbá, meg, konkrétabban megfogalmazni, hogy mi a helyzet a szabályozói kerettel, mit kell optimálisá tenni a szabályzatban, aztán ami ezeket a különböző szűk keresztmetszeteket, keresztmetszeteket illeti, esetleg a kollégák is majd kérdeznek erről, a versenyjogi főigazgatóságot is bevonják ebbe a kérdéskörbe? Ha megnézzük az egyes tagállamokat, ha pénzügyi támogatást kívánnak szerezni a projektek megvalósításához, Kérem szépen, a versenyjogi ö, figazgatások nem mondja esetleg, hogy sajnos a versenyjoggal kapcsolatban itt fenntartások alakulnak ki? Mm, az én országomban tudom, hogy különböző clearing és tájékoztatási eljárásokat kell végrehajtani. Van-e valamilyen könnyítés a versenyjog területén? Nem tudom, a versenyjogi főigazgatósággal egyeztettek-e? Köszönöm szépen, Zaudákász kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Én nagyon szépen köszönöm ezt a bemutatót, mert Litvániából, egy balti államból jövök, és nagyra értékelem a bizottság munkáját. Ötinger biztos úr tevékenységét is nagyra értékelem. Hát ugye a fő bizottságomban kell majd szavaznom, nem kérdést szeretnék föltenni, hanem egy megjegyzéssel élnék. Egy konkrét témával kapcsolatban. A deszinkronizációról. Pontosabban, hogy válasszuk már le a balti államokat Oroszországról. Olyan projektekről beszélünk, amelyek összekapcsolódást tesznek lehetővé közvetlen kapcsolódás Finnországgal, Svédországgal, Lengyelországgal lesz nagyon szép és jó, tökéletes. Ezek a projektek nagyon helyesek, vigyük őket előre, de megvalósíthatósági tanulmány készül a, arról, hogy hogy lehet leválasztani a balti államokat Oroszországgal és, kap, és összekapcsolni őket Európával. Ezt a kérdést világosan, explicit módon kellene megvitatni. Fogalmazunk világosan ezzel kapcsolatban a Connecting Europe keretben. Mert egy kis időre van szükségünk. Ez egy külpolitikai kérdés. A szomszédainkat is tájékoztatni kell. Tudjuk, hogy három atomerőmű projekt készül Fehér Oroszország, Kaliningrad és Litvánia érintett a deszinkronizációt követett, tehát mikor lekapcsoljuk a baltállamokat Oroszországról, egy új szigetet hozunk létre az oroszok számára, mert Kaliningrád enklávé ugye egy szigetté ö, alakul, ö, amikor leválasztjuk Oroszországról a mi államainkat. Kérem, hogy erről tessünk, tessék világosan ö, szólni. Ez nagyon fontos az én országom számára. Köszönöm. Rére Madureira asszony. Muchas gracias. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném megköszönni a bizottságnak, hogy eljött hozzánk, és bemutatta ezt a prezentációt, és ilyen világosan elmagyarázta nekünk ennek az eszköznek a lényegét. És ez világosabb volt, mint ahogy a szövegből értelmezni tudtam ez egy rendkívül fontos intézkedéscsomag, és nyilván lesz erre időnk, hogy mélységében megvitassuk. Ma én csak nagyon röviden első olvasat után szeretnék egyetlen pontra rákérdezni, ami már kicsit világosabb, miután önök bemutatták nekünk. A bizottság szövegében konkrétan az egyes mellékletről van szó, az energiáról szóló dokumentumhoz csatolt függelékről. Be kell valljam, hogy engem igencsak meglepett, hogy, hogy miután hallottam az önök prezentációját, hogy a javaslathoz csatolt első mellékletben az ibériai félsziget, ahogy ön is egyértelműen kijelentette, valódi szigetnek minősül az, elektrom, az európai elektromos hálózaton belül, és, és csak más tagállamok között említik meg, egy olyan fejezetben, amelynek az a címe, hogy Nyugat-Európa észak-déli elektromos összekapcsolódása. És az észak-afrikai megújuló energiaforrásokról szóló fejezetben jelent meg, és tisztán és egyértelműen jelentünk meg, és ahogy önök is mondták, ez rendkívül fontos és sürgős kérdés, hogy az ibériai félszigetet összekapcsoljuk Franciaországgal. Egy ilyen fontos dolog számomra egyáltalán nem világos ebben a számunkra bemutatott szövegben. És biztosítom önöket arról is, hogy már nagyon sokszor mondtuk, hogy a dél-nyugati gázvezeték, ami a, a Pireneusokon haladna át, lehetővé tenni, hogy sokkal kisebb költséggel diversifikáljuk az energiaforrásunk, energiaforrásainkat. És így versenyképesebbé válhatnánk a piacon. A bizottság osztja az, érvelésünket, nyilvánvalóan ez így van, de, de ez ebben a, a prezentációban ez eléggé homályosan jött Tehát Ez is egy nagyon konkrét kérdés, de szeretném ezt tisztázni. Köszönöm. Ganz herzlichen Dank. Köszönjük szépen! Mivel kicsivel több idő áll rendelkezésre ma délelőtt, és nagyon szertágazók a kérdések, és nagyon a mélyre hatottak a témának, megadnám a válaszra a szót. Szerintem ez egy okos eljárás lenne, mert nagyon differenciáltak a kérdések, mert különben aztán beszélünk itt az időjárásról, de magukról a részletekről nem. De, de ez nekünk is nagyon nagy segítség lenne. Röviden, akkor az 50 milliárdról, illetve arról, hogy mindennek milyen hatása lesz a beruházásokra. Nyilván az ágazatok között nagy a különbség, itt az energia és a digitális témában mindjárt megkapják a vonatkozó számokat a kollégámtól, és egy kicsit nehéz is itt most részletekben menően válaszolni, hiszen ki kell választani majd a projekteket, és azokat meg is kell valósítani, de nyilván a, a, a támogatásoknak a hatása és a célja az, hogy maximalizálják itt a, a lehetőségeket. A közlekedés és egyéb projektek tekintetében 220 és 230 milliárd euró közöttre tesszük a költségek volumenét, és 30,7%-ban úgy tűnik, hogy ezt az egész projektlistát fogjuk is tudni finanszírozni. Lesznek közepes, lesznek kisebb, illetve nagyobb projektek is, de ez a nagyságrendje azoknak a projekteknek, amelyeket ezzel a 31,7%-os támogatással biztosítani tudunk. Nyilván magas minőségű projekteket szeretnénk finanszírozni, ez lenne a legfontosabb, és nyilván összhangban kell, hogy álljanak majd a projektek az előírásokkal. Úgyhogy ez lenne ez a németül Hebelwirkungnak nevezett hatás, amit várunk ettől az eszköztől. A pénzügyi eszközről mindjárt átadom a szót. Jó, ami az eddigi pénzügyi eszközök értékelését illeti, két értékelésből, az ARSF, a költség, illetve a kockázat megosztó facilitás volt az egyik, a másik pedig a közlekedéssel kapcsolatos értékelés. Nyilván ez már egyfajta kapcsot is jelent a, a kísérleti fázisra való tekintettel. És hozzá kell fűznöm azt is, hogy tervezünk egy egy átfogó mm, vizsgálatot is az LGT-vel kapcsolatban. És hát ugye felmerült ez a kérdés, hogy kiül a pilóta ülésben. A, ha amennyiben a bizottság az, aki a, kötvény, a projekt kötvényeket kibocsátja, akkor szeretném itt hangsúlyozni, azt, hogy egyrészt beszélünk arról, hogy EU-s pénzeket költünk el, amelyet egy pénzügyi partner felé fizetünk ki, és ez az Európai Beruházási Bank lesz itt a kísérleti fázisban. Támogatást nyújt az EU egy projekttársaság számára, amely kibocsátja a kötvényeket. Tehát ez egy hosszú láncolat, de ezek a kötvények, illetve a kötvénytársaságok, amelyek finanszírozzák a projekteket, ugyanazok, mint akik kibocsátják a kötvényeket. Bevonásra kerül természetesen a beruházási bank, és a bizottság áll az egész mögött. Hogyha ezt kiegészíthetném, mert ez egy nagyon lényeges pont, azaz, hogy az EU-s finanszírozás hogy kerül felhasználásra, és a projekt finanszírozást hogyan alakítjuk. Ezek az eszközök ugye már bizonyos történetet tekintenek vissza, és az LGTT megvalósítása során is ugye már bizonyos tapasztalatokra tett szert a bizottság, és az Európai Beruházási Bank is tulajdonképpen a PPP-k megvalósítása kapcsán szakértelemre tekinthet vissza. Úgyhogy megvan a lehetőség arra, és megvan a know-how arra nézvést, hogy hogyan lehet ezeket a projekteket a legjobban megvalósítani. Azt kell mondanom, hogy a három ágazatban a projekt előmozdítókat tudjuk majd támogatni, és a végén tulajdonképpen a felelősség náluk lesz, és a pénzügyi intézeteknél. A bizottság számára pedig az a kihívás, és a többi intézmény számára is, hogy biztosítsák azt, hogy hogy ezeket a projekteket stratégiai célúnak tekintsük, hogy a, a megfelelő 2020-as agendabeli célkitűzéseket kivitelezhessék. Köszönöm szépen a nagyon sok kérdést, ami az energia területére vonatkozott. Számok és beruházási szükségletekkel kezdeném. Az energiarendszerben Európában azt becsültük meg, hogy körülbelül 1 milliárdot kell investálni mai naptól kezdődően 2020-ig, de ebben bele van a termeli, az, elő, az energia előállítása, átvitele és összekapcsolása. A javaslatunkban arra koncentrálunk, hogy a beruházásokat a, az átvitelben, a gázra gondolok itt elsősorban, de az elektromosságra is, 200 milliárdra rúgnak majd 2020-ig. Ezek a beruházások, ez a 20 milliárd, 140 milliárdot kell majd eh, elektromosságra költeni, és 70 milliárdot pedig a gáz infrastruktúrákra. Ebből az összegből a jelen eh, eh, szabályozás szerint probléma nélkül át fog menni, tulajdonképpen megfelelő és meglévő forgatókönyv alapján 50 milliárdot vissza fogunk tartani, hiszen még az engedélyeknek egy részét nem adták ki, és a CEF eszköz 50 milliárdot tekint úgy, hogy ezeket tartalékolja, mert lehet, hogy a, a, a felhasználók részéről is egyéb igények eh, jelentkeznek majd. Úgyhogy úgy kalkuláltuk ki ezeket az igényeket, hogy a pénzügyi eszközön keresztül milyen kihatásai lesznek majd ennek, és hogy meglegyen egy ilyen 50 milliárdos eh, gap, egy, egyfajta mozgástér, hogyha a eh, közfinanszírozás is be tud kapcsolódni. A tagállamok és a, az állam is tehát ki kell, hogy vegye részét mindebből, legalábbis ebben bízunk. Ami pedig a balti államok lekapcsolását illeti az orosz rendszerről, tárgyalási mandátumunk van, és igyekszünk támogatást nyújtani ebben a folyamatban, de ez egy nagyon technikai jellegű és nagyon bonyolult folyamat. Nem lehet simán lekapcsolódni, úgymond az orosz rendszerről, mert akkor az egész balti régióban sötétség uralkodna el. Úgyhogy az európai átvitali rendszer működtetőkkel kell leülni, tárgyalni, annak érdekében, hogy először is a, a szükséges összekapcsolódások meglegyenek a balti államok és az EU többi része között, az áram és energia ellátásra gondolok itt, és aztán le kell ülni, és meg kell nézni azt is, hogy az oroszok ezeket az összekapcsolódásokat az unióval, Kaliningrádon keresztül hogyan értékelik úgyhogy nem könnyű itt felgyorsítani a dolgokat, hiszen egy nagyon technikai jellegű területről van szó az elektromosság területén. Aztán az ibériai félszigeten lévő energetikai szigetek vonatkozásában azt mondhatnám, hogy hát ez a sziget jelleg itt az ibériai félszigeten ez specifikus, és prioritás, hogy ezt megszüntessük. 2014-15-re úgy tűnik, hogy ez sikerülni is fog, és ezáltal Franciaországon túl tulajdonképpen a tengeri szélparkok és napenergia felhasználásából egész Európa is profitálni fog. Javasoltunk javaslatot tettünk arra is, hogy hogy Portugáliát, Spanyolországot és Franciaországot is vonjuk be ebbe a folyamatba, illetve hát az északibb tagállamokat is, hiszen ők felelnek meg leginkább annak, hogy az északi és a, az északi és a déli adottságokat és igényeket össze tudják kapcsolni. Az észak-afrikai országokra történt referencia az adott, hosszú távú prioritás, nem pedig rövidtávú. Tehát a 2020-as elképzeléseinkhez ez közelebb áll. De biztosítatok mindenkit a felől, hogy a prioritásunk az, hogy az ibériai félszigetet minél hamarabb bekapcsoljuk eh, a rendszerben, mégpedig 2014-2015-ig. Én válaszolnék az IKT rendszerre. Mindenkit szeretnék megnyugtatni, hogy nem vagyok tudatában annak, hogy a szabályozói kerethez bárki hozzányúljon, hiszen 90-es évek óta adott ez, és ezt frissítették két és fél évvel ezelőtt, és ez jó szolgálatot tett a telefon költségek egész Európában 40%-kal csökkentek a liberalizáció óta, ami a piacon megtörtént. Ami azonban feltűnt az az, hogy a beruházási tevékenység a telekom szolgáltatók részéről Európában hagy némi kívánnivalót. A finom hangolás, amire szükség volna, a szabályozói keret egyes passzusait illetve, az az, amin dolgozunk. De az egész keretátalakítása nem a bizottságnak az asztalára tartozik, ezt az egyes országok szabályozói hatóságai végzik el, koordináltan együttműködünk velük, és nyilván ajánlásokat fogalmazunk meg. És amikor arra utaltam, hogy a szabályozói biztonságot szeretnénk a beruházók számára ö, leszögezni, akkor ugye elmondtam azt is, hogy a költségszámítási módszer, illetve a diszkriminációmentes hozzáférés biztosítása mindig az, amit zászlónkra tűzünk, amikor a nyilvánossággal is konzultációkat folytatunk. Az, hogy most hol történik majd meg ez a finom hangolás, ezt nem tudom pontosítani, de az, hogy hol van az a nagyon finom határvonal, hogy az arany középutat megtaláljuk tulajdonképpen az igények és a beruházások és a költségek között. Itt van szükség a finom hangolásra. Nyilván a CEF, mint olyan eszköz, hogy bele tudjunk ebbe szólni, azt a megfelelő finanszírozással, a megfelelő információk birtokában tudjuk megtenni, hogyha ismerjük a kockázatokat. És hát azt is tudjuk, hogy ezek a beruházások nagyon sokszor akkor lehetnek sikeresek, hogyha a kockázatokat pontosan fel tudjuk mérni. Ha megengedik, akkor szólnék röviden arról is, hogy a verseny és az állami szubvenció hogyan függ össze. Ugye a telekom szolgáltatások és infrastruktúráknak a piaca liberalizálásra került, de számos szereplőnek ugye óriási piaci befolyása van Ugyanakkor nagyon nagy a gazdasági előny is, hogyha a magas, nagysebességű hálózatok megvalósítása kerülnek, még akkor is, hogyha azonnali pénzügyi kihatása, úgymond profit ebből nem származik. A hozzáférhetőség ezekhez a hálózatokhoz azonban megvan, és tulajdonképpen bizonyos területen egyes vállalkozások ilyen rendszerekhez való hozzáférés nélkül meg sem tudják vetni a lábukat. Tehát egy vállalkozást elindítani, ennek feltétele az, hogy meglegyen a gyors internet hozzáférés. A PPP-k közül hetet definiáltunk, ahol megvan a finanszírozás, ahhoz, hogy ezek a nagysebességű internet sávok és a hozzáférés biztosítva legyen, az állami támogatás is bevonásra kerülhet, úgyhogy a versenyjogi főigazgatósággal úgy látjuk, hogy jó irányba haladnak a dolgok, mind a mellett, hogy megfelelő iránymutatásokat kell kidolgozni itt a finom hangolás érdekében. A szinergiák minden infrastruktúra tekintetében nagyon lényegesek. Nyilván a beruházásoknál nagyon drága lehet az, hogy akár mondjuk le kell ásni, ahhoz, hogy a, a hálózat kiépítésre kerülhessen. És még egyszer mondom, a, a hozzáférés biztosítása és a vállalkozásoknak a, az ellátása a hozzáféréssel az egyik prioritásunk. Köszönöm szépen. Egy helyen szeretnék még valamit eh, hozzáfűzni, hiszen mindannyian eh, azt szeretnénk, hogyha minél több pénzt eh, állítanánk a rendelkezésünkre, és azt is tudjuk, hogy a közfinanszírozás mindig korlátozott, úgyhogy egyéb eszközök bevonása mindannyiunk érdeke, ez világos. Azonban az eszközöknek olyanoknak is kell lenniük, hogy azok jól működjenek. Úgyhogy azt kérdezném, hiszen önök is azt mondták, hogy az egyes, egyik másik eszköz már most alkalmazzák, sőt a partnereink felé továbbítják, és ők alkalmazzák ezt követően. Nem voltak olyan kérdések, nem merültek fel olyan kérdések, hogy ezt megfelelően ellenőrzik-e? Tehát, hogy ezt, az elszámolások megfelelően történnek ezekkel a pénzekkel kapcsolatban, mert valahol rossz emlékeim vannak Önök viszont úgy vezetik elő ezeket a témákat, mint probléma problémamentesen zajlana minden, miközben én azt gondolom, hogy a bizottság általi ellenőrzésen azért fennakadt itt-ott egy-egy ilyen projekt. Elképzelhető, hogy voltak problémás esetek, de hát a kutatási osztag egy nagyon szép tanulmányt végzett a kofinanszírozással kapcsolatban, amelyet részben ugye a beruházási bank is finanszírozott. Fontos nyilván az, hogy a költségvetési ellenőrzés az ne tűnjön el. Jó, hát akkor helyesen emlékeztem, de akkor mindjárt megyünk tovább. Odi képviselő kap szót. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Nagyon megnyugtatott engem ez a beszámoló, mert én egy olyan frakcióba tartozom, amely meglehetősen kisebbségben van, és mi hívtuk fel Barozó e, úr figyelmét arra, hogy egy nagy befektetési tervre lenne szükség Európában. És amikor megláttuk az erről szóló közdem, kezdeményezést, akkor azt mondtuk, hogy imetessék, itt van az a terv, ami megadja a, a tagállamok által kívánt pénzügyi stabilitását, és ez így stabilizálni fogja a megingott helyzetet. És növekedési elemeket fog bevezetni, ugyanis ez az, ami fontos a polgárainknak. Hogyan fogjuk elérni azt a növekedést, ami, amire szükségünk van? És itt a válasz így, a belső piac kialakításával, a munkaerőpiac rugalmasságával és egy nagy európai befektetési tervvel, ami az infrastruktúrát támogatja. Valamennyi kontinens ezt teszi. Kínában van egy nagy infrastruktúrai terv. Brazíliában növekedés gyorsító programnak hívják ezt. Az Egyesült Államokban is, Indiában is van ilyen terv. Nekünk pedig most van egy kapcsolódási eszközünk Európában 50 milliárd euró értékben. Szeretném elmondani, hogy mit érzek ezzel kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy a bizottság nem ér fel ezzel a feladattal. E, ez az őszinte véleményem, mert önök, úgy, úgy érzem, hogy önök haboznak a finanszírozással kapcsolatban. Azt mondják, hogy vannak belső finanszírozási lehetőségek, és kísérletezünk vele az Európai Beruházási Bankot emlegetik minden oldalon. Szeretném felhívni az önök figyelmét arra, hogy nem lehet mindent a beruházási bankra tolni. Azt gondolom, hogy ennek a banknak nincsen semmilyen pénzügyi kontrollja, ez nem egy supranacionális bank. És ez katasztrofális következményekhez vezethet. Magyarul ne őt, ne az Európai Beruházási Bankot tegyük mindennek a, a, az eredetéig. meglehetősen érthetetlenek a feltételei ennek a pénzügyi eszköznek. Európának arról kell tanúbizonságot tennie, hogy hajlandó beruházni. Ugyanis ha nem tudjuk ezt bizonyítani, akkor a privát szféra sem fog befektetni. Ugyanis a privát szféra csak oda fektet be, ahol az állam már kivette a részét a finanszírozásból. Az informatika és az energia az nagyon rendben van, de még három ágazatot szeretnék javasolni. A vízgazdálkodás, a hozzáférés a, a vízhez, mert ez a polgáraink igénye. És egyébként sajnálom, hogy, a, hogy például Barcelonában, ahol folyó az ilyen nehéz helyzetben van, ezt önök is tudják. A másik, amit javasolnék, a kutatás. A kutatásban is szükség van infrastruktúrára. És láttuk már az ezzel kapcsolatos jelentést, és az űrkutatás rendelkeznek-e a tagállamok politikai támogatásával ebben a kezdeményezésben, ugyanis a tagállamok csődközeli helyzetben vannak, de politikailag befolyásosak. Vagyis nem lehet összekapcsolódást létrehozni, nem kell, nem lehet befektetési tervet létrehozni, hogyha nincsen tagállamok támogatása. Hiszen ön, mag, maga, ön mondta, hogy van elég pénz. Az igazi probléma nem is ez, hanem az, hogy az innovatív finanszírozási eszközben hatni kell a fogyasztóra, aki a, a városi zónában lakik, és őnek kell finanszírozni a kohéziót az egész kontinensen. Vagyis a fogyasztóktól kell elvenni a pénzt, hogy a kohéziót finanszírozni tudjuk. Szükség van arra, hogy a, a, az állam beavatkozzon, és biztosítsa a polgárokat arról, hogy ez a technológia őket szolgálja, az ő esélyegyenlőségüket. Az állami támogatásokról. Ezt kérem, hogy fejezzék be. Az állam mindenkit támogat. A bizottság azt mondja, hogy ezt és ezt a támogatást nem lehet megvalósítani, mert ez állami segélyezés. Szeretném felhívni az önök figyelmét, hogy a, a Lisszaboni szerződésben a, a verseny többé már nem cél, hanem csak eszköz politikailag nem ugyanazon a szinten mozgunk, vagyis hogyha ma szükség van egy nagy befektetési tervre, és állami támogatások kellenek ahhoz, hogy a kontinens kohézióját megteremtsük, akkor találják meg a megfelelő jogi eszközöket, de ne, ö, ne ellenezzék az állami támogatásokat. Elnézést, hogy egy kicsit szenvedélyesen nyilatkoztam ebben a témában, de szükség van arra, hogy a biztosok kollégiumának is, különösen az elnöknek át kell adni azt az üzenetet, hogy ösztönözni kell ezt, a, a, ezt az első lépést. Ugyanis ez csak a kezdet. Most kell ezt a befektetést elindítani. Ugyanis 20 év múlva ez fogja megteremteni kontinensünk versenyképességét. Ez csak az első szakasz, amit önök elindítottak a bizottság, önök nyújtották be ezt a javaslatot, ez az önök munkája, az önök felelőssége. Ez egy nagy európai befektetési terv. Kolléga Bellet. Bellet, kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid és tömör leszek. Van egy kérdésem az engedélyezési eljárások kapcsolatban, ez egyik legfontosabb elem, és az egyik legellentmondásosabb talán. Említette a három maximum határidőt az engedélyezés eljárás kapcsán. Ezeket az engedélyeket a nemzeti, helyi, regionális hatóságoknak kell megadniuk a tagállamokban. A kérdésem az, mennyire kötelező ez, és milyen szankciók állnak rendelkezésre? Mi történik akkor, hogy egy nemzeti illetékes hatóság az engedélyt kibocsátó hatóság nem adja meg a szükséges engedélyt az adott határidőn belül, amikor ugye a határokon átnyúló kiemelt projektekkel foglalkozunk, vannak-e szankciók, amelyeket foganatosítani lehet ezen nemzeti hatóságokkal szemben? Vagy valóban arra összenőzök őket, hogy a három éven belül valóban megadják az engedélyeket? Gyürk úr. De gyerek válasz, Entschuldigung. Elnézést, Gyerek úr, rosszul olvastam. Gyerek úr. Köszönöm szépen. Ez a három ágazat, amelyet kiválasztottak, azt hiszem, hogy valóban többletértéket teremtenek Európa számára. Energia, közlekedés és az informatika is nagyon fontos. Azt gondolom, hogy a szinergia hatásoknak köszönhetően, a többletértéknek köszönhetően, de ehhez persze kellenek hitelek, kölcsönök, megfelelő feltételek, amelyek mentén odaadják a hiteleket, mert a pénz nem elég minden projektre. Lenne egy kérdés a versenyképességgel kapcsolatban. A közlekedés esetében Kiváltképpen, ami a közlekedés és logisztikai központok összekapcsolódását életi. Minél nemzetközibbek ezek az európai logisztikai központok, annál versenyképesebbé válhatunk. Alapvetően olyan logisztikai központokra gondolok, mint amelyeket Lengyelországban építhetnek meg európai logisztikai központként, esetleg a keleti irányú közlekedési kapcsolódást elősegítendő, ugye le lehet csökkenteni a közlekedés utakat. Ez egy igazi többletérték. Most kapja meg Gyürk úr a szót. Éppen a szót elnök úr, és köszönöm a velőterjesztést a bizottságnak írásban és, és szóban egyaránt. Meggyőződésem, hogy a megfelelő időben, a megfelelő helyen és a megfelelő eszközökkel javasolnak cselekvést, hiszen mi lehet annál fontosabb ebben a válságban, mint hogy a piac működése előtti szűk keresztmetszeteket felszámoljuk, legyen szó energiáról, közlekedésről, vagy éppen a távközlésről. Ugyanakkor az egész előterjesztésnek az Achilles sarka a finanszírozás lehet. Nem véletlen, hogy a beszélgetés e körül bontakozott ki az elmúlt eh, percekben, eh, másfél órában. Én is azokhoz eh, csatlakoznék, akik, akik aggódnak a finanszírozás elégséges volt a kapcsán. 15-20 szoros multiplikátor hatással is számol a bizottság, akkor, amikor az előterjesztését teszi. Lehet, hogy egy, egy nyugodtabb időszakban ez, ez így lenne. Válságban azonban, amikor a pénzügyi források jelentősen lecsökkentek, és a megmaradt finanszírozási lehetőségek is drágábbá váltak, ez egyáltalán nem biztos, hogy, hogy így működőképes lesz megnyugtató ugyanakkor, hogy a bizottság is érzi ennek a problémának a súlyát, és a, a válaszok ebben a tekintetben abszolút relevánsak voltak. Ugyanakkor még a finanszírozással kapcsolatban vannak számomra legalábbis homályos elemek, ilyen az infrastruktúra alap és a kohéziós alap közötti kapcsolat kérdése. Azt érteni vélem, hogy a közlekedés fejlesztésre elkülönítettek 10 milliárd eurót a kohéziós alapban, ez egészíti ki a 40 milliárd eurós infrastruktúra alapot. Azonban ez az új kezdeményezés kezelhető e kezelendő a kohéziós politika részeként, vagy azt kiegészítő, azzal egyenrangú forrásokról van szó? Ez az első kérdés. A második eh, kérdésemet részben már elnök úr eh, eh, érintette, a hatékony felhasználás, ezen források hatékony felhasználása, léteznek-e speciális szabályok, lesznek-e speciális szabályok a beszerzésre vonatkozóan ezen alap összefüggésében. És hogyan érvényesülnek, következő kérdésem, hogyan érvényesülnek majd a regionális szempontok. Nem, nem regionális egyensúlyról beszélek, hanem regionális szempontokról, hiszen ma regionális egyensúlytalanság van ezt kellene helyreállítani. Ugyanakkor a leginkább elmaradott országokban a legszűkösebbek a társfinanszírozási lehetőségek. Nem lenne szerencsés, hogyha ez megakadályozná az egyensúlytalanság megváltoztatását, az egyensúly létrehozását. Tehát a regionális szempontok kérdés. Örülnék, hogyha erre reflektálnának. Ehhez kapcsolódik bár csak részben a költségmegosztás kérdése. Van-e arra vonatkozóan javaslata a bizottságnak, hogy milyen módszer alapján osszák meg az érintett tagállamok a felmerülő költségeket? A szimetria elvét eh, hallottuk, ezen túlmenően azonban van-e elképzelés, nem lenne jó, hogyha az érintett tagállamok közötti nézeteltérések okoznák a beruházások eh, elhúzódását, esetleg eh, elmaradását. És végül az utolsó kérdés már abszolút egy, egy részletkérdés, de hát közös sikerünk itt a bizottságban, és a bizottsággal is közös sikerünk. Az észer létrehozása, az, az energiaszabályozó együttműködési ügynökség felállítása, amely az idei év elején megkezdte a működését. Lesz-e feladata az észernek az infrastruktúra csomag megvalósításával kapcsolatban? Ez tehát az utolsó kérdésem. Köszönöm szépen! Kollégin Tója. Tója asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én ahhoz csatlakoznék, amelyet egy korábbi, korábbi hozzászóló szólt. Ódi úr is említette, lehetőséget kell teremteni arra, hogy politikai értékelés készítsünk ezen döntésekről hiszen arról van szó, hogy európai szinten kell fellendíteni a folyamatokat. Tehát beruházási és foglalkoztatási tervről van szó, de talán nem most a, van erre alkalmas lehetőség, hogy ezt az értékelést elvégezzük. Amit önök itt bemutattak az a kapcsolatban, ami a befektetést illeti, támogatom, ott a tervezési prioritásokat határoztak meg, ez nagyon fontos, fontos ami a szabályokat illeti, a szabályozást, a hivatkozás más jogi aktusokra, amelyek garantálják a tervezési biztonságot például az IKT ágazatban, garantálni kell a fejlődést a beruházók számára. Ezek az útmutatások, a tervezési terület engem meggyőz. Nos, ami a hatékonyságot illeti, az innovációt ebben az új mechanizmusban, a CEF-ben. Most mi is, mi is a helyzet a meggyőzése? Nem vagyok teljesen meggyőződve igazából. A már jól bevált pénzügyi eszközökkel kapcsolatban, hát ezeket talán kritikusan felül kellene vizsgálni, azért nem minden volt annyira jó ezekkel a pénzügyi eszközökkel kapcsolatban. 2008 őszén, amikor a pénzügyi válság első jelei megmutatkoztak, akkor hozták létre a gazdaság élénkítő programot, a Recovery Plan több milliárd euró értékben. A bizottságnak azért van a feladata, hogy a KKV-kat támogassa például. Szeretném megtudni, hogy ezen összegekből Valóban az EBB és a helyi pénzügyi ö, szereplők által rendelkezésre bocsátott akkor mennyi érkezettek a KKV-knél. Ott már lehetett látni a pénzügyi válság kialakulásának veszélyét, ezt kellett volna egy kicsit elő ö, készíteni. Hát nem jó megközelítés azt, azt mondjuk, hogy hát volt egy pár apró probléma. Most ez az új fontos téma, örülök, hogy szóba került. A projektkötvények, nagyon érdekes, izgalmas ez az új téma. Ha ez a kísérlet kudarcba fullad, akkor katasztrófa alakul ki, hiszen nagyon nagy az elvárás mindenki részéről. Ha megnézzük a gazdasági lapokat, különböző kötvényekről beszélnek. Mi a projektkötvényekkel foglalkozunk, amelyek talán egyszerűbb mechanizmusúak az eurókötvényekkel szemben. Nem értettem meg, és a többi kolléga is feltett erre kérdést, nem tudom, hogy igazából Európának hol a szerepe a projektkötvényekben. Most a projektkötvényeket kik fogják igazgatni? A beruházók? Kik? Nem tudom. Kik, kik bocsátják ki a projektkötvényeket? Mi az európai hozzájárulás mindebben? Van garancia a felosztásra? Vagy közvetlen intervencióról van ez szó, európai részről? Ez nem világos. Holnap vagy holnap után az Európai Bizottság új irányítási eszközökkel kapcsolatban egy zöld könyvet fog kiadni a különböző kötvényekről. Ide értjük majd ugye a projektkötvényeket. Világosan meg kell ezeket határozni. Természetesen hatékony eszközökre van szükségünk, de szeretnénk tudni, hogy ezeknek az eszközöknek milyen hatásuk van a gazdaságra. Világosabban kellene fogalmazni. Nagyon lelkesek vagyunk, persze, nagyszerű ez az egész történet, de hát nézzük meg, hogy Hát ha megnézzük az országainkban a gazdasági szakértőket, értékelőket, mindenki azt mondja, hogy nagyon lassú ez a folyamat, rengeteg az administratív akadály. Köszönöm szépen. Én osztom mások aggájait. Azt hiszem, hogy a beruházás hiányáról szólni kell az infrastruktúra területén. Van itt egy aggály az a kapcsolatban, hogy a közpénzek hatékonyságát megnöveljük. Ugye az hangzott el, hogy az EU költségvetés nem lehet megnövelni. Világosan fogalmazunk, amikor az EU költségvetésből veszünk ki pénzt, ha jól értettem, betesszük ugye az EBB-be, az, EB, az EBB garancia vagy hitel segítségével ruház be. De az EBB nem tud többet kölcsönadni, mint amit az EU költségvetésből kapott. Tehát az EBB-nek nem lehet növelni a hiteles, vagy a hiteladó, vagy kölcsönzési kapacitását, mert akkor nőne az EBB adósága. Az EBB kölcsönözhet más bankoknak, mert ott nincsenek olyan tőke követelmények, mint más bankoknál. Az EBB adhat-e többet kölcsön, mint amennyit kap az EU költségvetésből? Egyes kérdés. Második kérdés. Ha jól értem, ennek az a célja, hogy hosszú távú infrastruktúra beruházásokban meg kell növelni a magánfinanszírozást. Na most a, bizottság, az EU intézmények jogszabályokat határoznak meg, legyen nyugdíjalapokról szó, vagy biztosító alapokról, de ezek a szabályok visszatartják a magán ö, szerveket, a szervezeteket, a hosszú távú beruházás, a szolvenci egyre kettőre gondolok, akik akarják a hosszú távú infrastruktúrás beruházást, Na most először miért hozunk olyan jogszabályokat, amelyektől drágább befektetni a magánbefektetőknek? Ez ugye a dezincentíva, az ellenösztönzés. Um, ami a hiteminősítést illeti ezek általában, a, tehát a magánbefektetők nehéznek találják azt, hogy olyan projektekbe ruházzanak be, amelyeknek nem magas a hiteminősítése. Ennek, tehát a, a hiteles, tehát a, a hitelezésnek egyik feladata a hiteminősítés megnövelése. Néhány országnak jelenleg nem magas a hiteminősítése. Az ezekben az országokban végrehajtandó projektek EBB-vel vagy anélkül nem fognak magas hiteminősítést kapni. Ezeket az országokat vázi elvágjuk ettől a lehetőségtől az úgynevezett szuverén vagy állami hitel kapcsolatban. Pedig lehet, hogy nagyon jó projektekről van szó, csak az országok minősítése most ilyen. Tehát attól tartok, hogy a jó módú európai országokba folyik megint pénz, nem a szegényebbe. Tehát az EBB-vel mi a helyzet, a jogszabályok ne tartsák vissza a magánberuházókat, és mi a helyzet a különböző hitelminősítések között. Elnök. Kelfin kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Az én kérdésem megköveti az előttem szólók kérdéseit a CEF kapcsán. Ez egy olyan alap, amely üzletileg nyereséges, prof, tehát profit-orientált tevékenysége kapcsolatok. Most itt a magánberuházokról is lehet szó persze. Ugyanakkor említette azt, hogy 15-20 százalékos élénkítő hatással számol. 50 milliárd euróról beszél közpénzről, amely bekerül ebbe a CEF-be. Az összberuházás 752 milliárdtól 1 billióig terjed majd. Nos, ez igen közel lenne az ilyen pusztán profitorientált kereskedelmi üzleti célú tevékenységeknél. Na most, ami az európai közpénzek magán beruházása történő hatását illeti, hát úgy tűnik, hogy önök kizárólag a kereskedelmi üzleti megfontolásokat vették figyelembe, amikor projektbe ruháznak be. Nem tudom, hogy lesz-e elég igény, kereslet ilyen összegekre, ilyen fajta eszköz esetében. Második kérdés. Ez kompatibilise más pénzügyi eszközökkel, például támogatási vagy szubvenciós lehetőségek Köszönöm szépen, elnök. Én is egy, szívesen egy kiegészítő kérdést tennék, mielőtt megkapjuk a válaszokat. Minden kolléga elmondta azt, hogy nagy igény van a beruházásokra az infrastruktúra területén. Ez világos és tiszta. A második dolog. Foglalkozunk azzal a kérdéssel, hogy magántőkét, ami megvan, hogyan lehet arra összönözni, hogy folyjon bele az ilyen projektek beruházásába. És mindaz, amit politikai szinten eldöntünk, mindig segítő-e, vagy néha az ellenkező hatást éri el. Aki infrastruktúrás projektekbe akar beruházni, az pénzt akar keresni, és ezt kérem lehetővé kell tenni nem mindig vagyunk következetesek ám. Többen a hozzászólók közül mondták, ez egy nagyon fontos pont. A második dolog, a közpénzek ugye korlátozottak. Nem tudunk többet varázsolni az adott közpénzből. Második kérdés. Néha aggódom, mert a banki válság idején megtanultuk, hogy a varázslók a vándor varázslók, aki a banki ágazatban varázsoltak többletpénzeket, most meg aztán elvarázsolják még a közpénzeinket is. Na hát, nagyon röviden és tömören, nem tudom, hogy azzal, ha eltúlozzuk az eszköztárunkat és a kreativitásunkat, hát a banki varázslások át fognak kerülni a közpénzek területére. Most ez egy biztos dolog? Vagy most lelkesek vagyunk, vagy a szükség szülte ezt az eszköztár ö, túltengést? A központi kérdés tehát ez, a biztos bank, ugye az a magánbank, magántőke lenne. Mindig visszafogott vagyok, de ezt a kérdést most ki kellett adnom magamból. Nagyon sok kérdést kaptak. Van olyan kérdés, amire nem is lehet talán azonnal egyszerűen válaszolni, ki kezdi a válaszadást. Megpróbálom még egyszer. Talán reagálnék Ódi úrra és Toja asszonyra. Köszönöm szépen a megjegyzéseit. Hazavisszük magunkkal, mind a ketten. Azt hiszem, hogy elmondhatom azt, el kell, el tudom mondani azt, hogy ez az eszköz és ez az 50 milliárdos pótköltségvetés megerősíti azt, hogy a bizottság az önök elemzését osztja. A növekedés útja valóban egy nagy beruházási, infrastruktúrás beruházási terven keresztül valósítható meg. Azt hiszem, hogy meg kell nézni a bizottság javaslatát különböző aspektusból. Nagyon fontos persze a költségvetési realizmus megtartása. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos a beruházási terv szükségessége, ebben is önnel egyetértünk. Most, ami az összegek nem vethetők össze azzal, amit olvashattunk a nagy amerikai tervekben, vagy indiai tervekben, vagy kínai tervekben, azt hiszem, hogy más nagyságrendről van szó, ami a nagy beruházásokat illeti közösségi szinten. Ezeket kiegészítik a nemzeti beruházások, ez egy fontos elem, hogy közösség és nemzeti kiegészítés. Azt gondolom, hogy figyelembe kell venni azt is, hogy az 50 milliárdos programban szereplő beruházások nagyon is célzottak, projektorientáltak, és a nemzeti infrastruktúrákba épülnek be, közösségi szintek kiegészítve, a beruházások koncentráltak, adott célokat követnek, akkor is, hogyha az összegek nem vethetők össze a nagy nemzetközi a nagy gazdasági hatalmak esetében felmerült számokkal. Én azt gondolom, hogy egy Keynesi logikát követve azt hiszem nagyon fontos a versenyképesség elősegítése. Hosszatában ez segítheti ki a válságból az európai gazdaságot. A három orientációs program és a CEF együtt azt hiszem ambiciózus terv. Ha megengedik, hivatkoznék arra javaslatra, a a 2020-as horizont, a K plusz F-fel foglalkozik, majd ez a zöld könyv, amiről szintén esett szó, a több éves pénzügyi tervre is vonatkozik, a Galileóról van szó, és a GMS programról. A bizottság mindenképpen azt gondolja, hogy fontos közösségi pénzeket kell a két program, illetve a három ágazat rendelkezésre bocsátani. Nos, a helyi és regionális kérdések, a beruházási igények egyértelműek minden szinten, azt hiszem, hogy az eszközök nemzetiek és kiegészíthetőek, támogathatóak regionális eszközökkel, illetve az EBB segítségével. Többen említettek, az EBB költségvetése is korlátozott ugye az EU költségvetés függvényében. A CEF, ez a uh, Europe, Connecting Europe eszköz, tehát ami a bizottság megjegyzéseit illeti, mi továbbítjuk majd az önök megjegyzését az illetékes biztosaink felé a, ezt az ülést követően. Nos, ami a kritériumok szükségesét illeti, olyan pontos kritériumokra van szó, amelyek segítségével ki lehet választani a projekteket. Gérek úrra reagálni a közlekedés területén. A közlekedés területén nagyon fontos, lényeges kérdés a világos kritériumok kidolgozása három területen, ugye minden ágazat sajátosságait figyelembe véve alakítjuk ki ezeket a kritériumokat, garantálni kell azt, hogy a projektek kiválasztása azért, hogy többletérték alapján történjék. Én azt gondolom, hogy ki tudjuk majd választani azokat a projekteket, amelyek valóban többletértéket adnak, hogy értékteremtőek, most az ön jövőképe, akkor visszatérek az angol nyelvre, Gérek óra regálva, ami arról szól, hogy koncentráljuk a logisztikai központokra a beruházásokat. Ez de osztja a bizottság is, a tenti útmutatásokban szerepel ez, meghatároztuk azokat a modális központokat, ahol összefutnak a közlekedési vonalak, tengeri kikötők, vasúti központok, közúti központok, ezek nagyon fontos elemek a közlekedési hálózatban, amit támogatni kívánunk az infrastruktúrás dimenzióban, de a szolgáltatási dimenzióban garantálni kell az, hogy hatékonyan támogassuk a logisztikát, ideértve, mint ön is említette, ugye a CEF-ben szerepel az európai közlekedési rendszer határainál is nagyon fontos, hogy a szomszédainkkal való közlekedési rendszerekhez is legyen kapcsolat. Ami a CEF-et illeti és annak kapcsolódását a regionális politikai eszközökhöz, sokat kell, sokat lehet erről mondani. Ha megengedi, lesz majd holnap a Régi Bizottságban egy előadás itt a parlamentben, holnap tehát. Világos, hogy mind a három ágazatban külön figyelmet kell szentelnünk arra az interakcióra, amely a regionális politika és a CEF között felállítandó, nem csak az eszközökre vonatkozó szabályok tekintetében, a bizottság a kedvezményezett országokkal intenzíven együttműködik, amikor a partnerségi megállapodásokat készítettük elő, és az operatív programokat a három ágazatban garantálni kell a komplementaritást, a CEF, ami ugye az EU többletértékre irányul, és azon támogatás között, amit a regionális eszközök biztosítanak eh, nemzeti és regionális szinten. Tehát a regionális alapok és a CEF eh, kapcsolódása fontos. Nem tudom, hogy Gyürk úr ön a kérdésében a kohéziós alap arról, annak a részéről szólt, amely része lesz majd a CEF-nek, 10 milliárdról van szó, ezt fogják a kohéziós alapból átirányítani a CEF-be, nem tudom, erre kérdezette rá. A javaslatunkban azért szólunk erről, mert a kohézus országokat szeretnénk abban segíteni, hogy beruházások egy részét az EU többlet értékre, az interkonnektivitásra összpontosítják, tehát a kohézus alapból kivett 10 milliárdot betesszük a CEF-be, a cef fogjuk igazgatni, vagy kezelni ezt az összeget, csak a kohéziós országok lehetnek kedvezményezetjei ennek a 10 milliárdos ablaknak, és azt hiszem, hogy azokat a projekteket tudjuk majd elősegíteni a vasúti projektek esetében, a határokon átnyúló, bonyolult közlekedési projektek támogatására szolgál ez a kohéziós 10 milliárd. A kohéziós országok vehetnek részt társfinanszírozási keretben. A projekteket, amelyeket javasolnak, elősegítik, hogy ez az alaphálózat kialakuljon minden kohéziós országban harmonikus és koherens módon. Azt hiszem, hogy a legtöbb kérdés az innovatív pénzügyi eszközökről szólt, és az LBB-ről, és ha megengedik, a kollégámat megkérdezem, hogy esetleg kívánnak-e még hozzászólni az előbbiekhez, Ekfin zárja a sort. Maybe there were two questions Köszönöm. Két kérdést tettek fel az energiával kapcsolatban. Először is a az engedélyekkel kapcsolatos javaslatról. Egyetértünk az, hogy ez egy ambiciózus, mégis realisztikus gondolat. Először is meg kell győződnünk arról, hogy az engedélyek már rendelkezésre állnak, amikor elindulnak a, a projektek, nem várhatunk 2020-ig a befektetéssel. A három év, amit javasoltunk, az kötelező, ez a maximális időkeret, de a javaslatban szerepel számos olyan eszköz is, amelyek biztosítják, hogy ezt a három évet be lehet tartani. Ahogy már mondtam, ez egy realisztikus cél. Mi megvizsgáltuk a már létező legjobb gyakorlatokat számos tagállamban, például az Egyesült Királyságban, Dániában, Írországban, Hollandiában, és az utóbbi időben Németországban is, vagyis ez létezik, lehetséges. A javaslatunk ezeket a legjobb gyakorlatokat tükrözi. És mi történik, hogyha az illetékes hatóság nem határoz az engedéllyel kapcsolatban három éven belül? A szankciók, ahogy az szokásos az Európai Unió gyakorlatában, úgy történnek, hogy a bizottság reagál. Ugyanakkor mielőtt, mielőtt ez bekövetkezne, egy nagyon erőteljes monitoring folyamatot vezettünk be valamennyi projekt esetén, ez a regionális megközelítésből következik, ahol a projektfejlesztők, az átviteli rendszer kezelői, a szabályozók és más érdekelt felek, akik felelősek ezért a beruházásért, összeülnek, és rendszeresen megvitatják a felmerült akadályokat, problémákat. Így ezeket még azelőtt meg lehet oldani, hogy ez a három éves határidő lejárna. Ebben az irányban érdeklődött az a kérdés is, amelyik az idén létrehozott egynök, ügynökségről irányult. Ez egy európai szabályozó szervezet. Ennek határozott szerepe van abban is, hogy a, a javaslat szabályozási kereteit figyelje és kövesse a az előrehaladást, illetve meggyőződjön arról, hogy az illetékes hatóságok betartják az időkeretet. Köszönöm. A CEF komplementaritásáról és a, a kohéziós kereteken belüli finanszírozásról szóló kérdésekre válaszolnék. Különösen a fizikai típusú infrastruktúra befektetéseknél úgy gondoljuk, hogy ez az alap rendkívül komplementer módon fog működni és a magasabb társfinanszírozási aránya lesz, mint a kohéziós alapnak, hogy vonzóbbá tegyük. A további likviditási követelményeket más pénzügyi eszközökkel is lehet biztosítani. Másrésztről a szerződés egy másfajta kohézióra vonatkozik, arra, hogy a messze fekvő régiókat jobban összekapcsolja Európával, és ez kicsi másként határozza meg a kohéziós követelményeket. Különösen a, a digitális napirendel kapcsolatban. Ez természetesen nincs benne a szerződésben, hiszen akkor még nem létezett. Okay, let me try. Megpróbálom megválaszolni a, a pénzügyekre vonatkozó összes kérdést, amennyire az lehetséges. Számos kérdést tettek fel azzal kapcsolatban, hogy mi ez valójában, hogyan járul hozzá ez az Európai Unió, és hogyan működnek a projektkötvények. Kollégám itt jobbra helyesen meg, meg, helyes megfigyelést tett, hogy ez egy kockázat megosztó hozzájárulás az Európai Unió részéről. Ez egy közvetettebb módja annak, hogy elérjük, amit szeretnénk. Inkább kockázat megosztásról szól, mint közvet, közvetlen eszközökről. Így valamelyest nehezebb biztosítani azt, hogy hogy a költségvetésből forrásokat kapjunk, úgyhogy sokan inkább arról van itt szó, hogy tudjuk, mennyi költségvetési forrás áll rendelkezésünkre, és ezért kockázatmegosztó eszközt terveztünk, alakítottunk ki. Hogy miért eh, járul hozzá ez a bizottság is, nem az EBB-nek kellene ezt eh, egyedül megoldania? Ahogy eh, ezt is helyesen megállapították, a bankok bevonásával kapcsolatban is vannak aggályok. Arra irányuló javaslatot tettünk a projekt kötvényekkel, hogy egyrésztről ez kockázatosabb, mint a bank kölcsönző tevékenysége, de a projektnek sokkal kevesebb részét finanszírozza, maximum 20%-át, miközben általában a kölcsön akár 50%-ot is fedezhet. A bizottság egy kockázatmegosztó eszközt alakított ki, és ez megosztja a e, felelősségeket, vagyis nettó mértékben nem növekedne a bank hozzájárulása. Másképp fogalmazva, a banknak a bank meg, megőrizheti a hitelbesorolását, és nem kell kockázatos ügyletekbe bonyolódnia. Természetesen e, felmerül a kérdés, hogy ezzel nem csak átoltuk a problémát a bankokra? De ugyanakkor az is a bizottság felelőssége, hogy bizonyos paramétereknek megfelelünk, és a bank is betartja ezeket. Általános értelemben azt mondanám, hogy a bank nemzetközi testvérei nagyon konzervatív intézmények, ezt többen is tudjuk itt az asztalnál, de az EBB esetében ez az Európai Unió bankja, ez a szerződések alapján létrehozott intézmény, és mi az intézmények kollektíven több lehetőséggel rendelkezünk, ennek felügyeletére, vagy annak vizsgálatára, hogy mivel is foglalkozik ez a bank, mint más bankok esetében. És ezt szem előtt kell tartani, amikor felmerül az a kérdés, hogy miért van más, bank, más partnerekre is szükségünk az EBB-n kívül. Ugyanis ha szeretnénk bevonni a megfelelő szakértelmet és a maximális végrehajtás érdekében földrajzilag minél jobban lefedni a kontinenst, akkor a lehető legtöbb partnert be kell vonnunk. Igaz az is, hogy az, EBRD és más befektetési bankok és nemzeti fejlesztési bankok szintén törvényi keretek között mozognak. És mi elszántan keressük annak a lehetőségeit, hogy más finanszírozó partnereket is bevonjunk. Ezt továbbra is folytatni fogjuk. minden intézménynek megvannak a, a maga keretei, a maga korlátai. Of regulatory aspects. Ami a szabályozási aspektusokat illeti, tisztában vagyunk a, a Solvency 2 és más javaslatokat illető aggodalmakkal. Az egyes tagállamoktól más-más reakciókat kapunk. Vannak, akik azt mondják, hogy ez a hosszú távú befektetések egyik legnagyobb akadálya, mások azt mondják, hogy ez nem túlságosan aggasztó, hiszen egy testre szabott modellt kell alkalmazni, és akkor minden rendben is lesz. A bizottság szolgálataival jelenleg is tárgyalunk, és a tagállamokban is próbáljuk azonosítani magát a problémát. Hogy vajon a bizottságnak kell eldönteni azt, hogy mi történjen nemzeti szinten. Az egyes tagállamok másképp alkalmazzák ezeket a szabályokat. Ezt továbbra is vizsgálni fogjuk. Ami pedig az alacsonyabb besorolású tagállamokat illeti, hogy ők is részesülhetnek-e a projektkötvényekből vagy más pénzügyi eszközökből, nos én is azt gondolom, hogy ezt is ki kell próbálni. A hitelminősítők válasza, illetve hozzáállása kisé dogmatikus, de a projektkötvényekkel úgy gondoljuk, hogy jobb hitel minősítést tudunk elérni. A kérdés csak az, hogy ez elége ahhoz, hogy leküzdjük az országgal, országhoz kapcsolódó kockázatot, és hogyha ezt hitelminősítés szintjén akarjuk kifejezni, akkor túl tudunk-e lépni az ország plafonján ami általában mindenféle projekt, entitás vagy vállalkozás számára egy felső korlátot jelent. Ezt a kérdést szintén meg kell válaszolnunk, és ezt még jobban kell kezelnünk. De reméljük, hogy ezt még a kipróbálási szakaszban meg tudjuk oldani. Azt gondolom, hogy nagyjából megválaszoltam minden kérdést. Köszönöm, elnök úr, nagyon röviden csak annyit szeretnék mondani, hogy az Európai Uniós költségvetését nem terheljük, a CEF összeget rendszeresen átutaljuk a pénzügyi intézménynek, amely garanciát vállal, vagyis az Európai Unió költségvetését nem terheljük, és ami az EBB tőkéjét illeti, a döntést a bank fogja meghozni, és természetesen figyelembe veszi saját tőkéjének felhasználását is ebben a kockázatmegosztási eszközben, amikor az egyes projektekről dönt. Vagyis nem erőltetjük a bankokat És ahogy Éva az imént mondta, megpróbálunk minél jobb földrajzi lefedettséget adni a projekteknek, vagyis a projektfejlesztők és az európai intézményeknek, intézmények párbeszédet kell, hogy folytassanak a projektek kialakítása alatt. És hogyha a garanciákon és a projektkötvény mechanizmuson kívül úgy tudjuk lefedni a lehető legnagyobb területet, hogyha az európai összekapcsolódási eszközt a támogatási és a projektfinanszírozási eszköz között osztjuk meg. Természetesen be kell tartani a megfelelő szabályokat, de biztosak vagyunk benne, hogy a, a projektek egyes részét sikerül a projektfinanszírozás számára eh, vonzóvá tenni, több tagállamban is, és nem csak a hagyományos eszközökön keresztül. Ezt a kihívást a bizottságnak meg kell oldania, és így tudja sikeresé tenni ezt az eszközt. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm szépen a hölgyeknek és uraknak! akik eljöttek hozzánk a bizottságtól, és tájékoztatást nyújtottak, és azért is nagyon hálás vagyok, hogy itt nem az egyes projektekről cseréltünk eszmét, hanem inkább az alapvetéseket jártuk körül. Hogy több beruházásra van szüksége az infrastruktúrába, bármelyikről is legyen szó, azt hiszem, hogy ez nem vitás. Mégis nagyon hálás vagyok azért, hogy alaposan megvizsgáltuk azt, hogy ezek a rendelkezésre álló eszközök, illetve a remény az új eszközökre nem hoz-e majd újabb problémát magával. Hiszen a gondok a bankokkal kapcsolatban már ugye látszott, az új eszközök kitalálása tulajdonképpen a tönk szélére is sodorhat bennünket, és ez a legfontosabb kérdés. Úgyhogy a kérdések a körül mozogtak, ugye, hogy a finanszírozást biztosító eszközök azok megalapozottak-e, valóban jó alapot jelentenek-e, és a magán szférában mennyiben sikerül tőkét mozgósítani, hiszen valóban ott van a pénz, nyilván ez lenne a könnyebb és a gazdasági szempontból barátibb alternatíva, hiszen nagyon sok a kreatív pénzügyi eszköz, talán ezeket akkor háttérbe is lehetne szorítani. Köszönöm még egyszer, úgy gondolom, hogy többször visszatérünk majd erre a központi kérdésre, Köszönet azért, hogy ezeket az expozékat meghallgathattuk. Úgy gondolom, lezárhatjuk ezt a napi rendi pontot, és még egyszer köszönöm. Merci. Hölgyeim és uraim, tulajdonképpen akár folytathatnánk is a következő napi rendi pontunkkal, de úgy tűnik, hogy nem is érdekel senkit. Is hier irgendwas passiert, dass alle rum... Nem tudom, történt valami, hogy mindenki magánbeszélgetéseket folytat? Um Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir befinden uns... Kedves kollégák, nem a piacon vagyunk, hanem szakbizottsági ülés kellős közepén. Úgyhogy aki magánbeszélgetéseket folytat, ezt kérem fáradjon ki a folyosóra, és ott folytassa. Ladies and gentlemen, We can start. Hölgyeim és uraim, folytatjuk a következő napi rendi pontunkkal. El kell kezdenünk. Mr. Klaus Forel Peterson. Klaus Forel Peterson urat szólítom, és kérném, hogy foglaljon helyet itt mellettem. We can start. Yeah. Because. Kezdjük el, kezdjük el, az idő pénz, és pénzünk nincs technikai problémánk van újfent. Épp most értesültem róla. Az itt maradó kollégák bízvást folytatni tudják a munkát a technikai probléma megismétlődött. Úgy tűnik, hogy a számítógépek, a kivetítő nem kompatibilisek. Úgyhogy a legjobb néha az, hogy a technika nélkül egyszerűen csak előadunk. Egy-két percet várunk, és hogyha nem működik, akkor meg fogjuk kérni itt az előadónkat, hogy így járjon el. No, hölgyeim és uraim, akkor kezdjük. Ugyanis egy tanulmányt fogunk megnézni arra, hogy a KKV tesztek elvégzésének milyen korlátai vannak, és milyen legjobb gyakorlatai vannak. Akár meg is fordíthatnánk, és akkor először tárgyalhatnánk a legjobb gyakorlatokról, hogy a jóval kezdjük, és utána a korlátokat, de akkor ez lesz a Mikrofon nélkül már nem halljuk az elnök urat sajnos, úgyhogy kérnénk szépen, hogy kapcsolja be a mikrofonját. Economic. And then you can start, if you want. Akár át is adhatom a szót. Azt a mikrofont kell használni, mert különben nem hallják a tolmácsok. Jó reggelt kívánok! Köszönöm szépen az alkalmat, hogy beszámolhatok a munkánkról. Copen Copenhagen Economics-től érkeztem, egy tanulmányt végeztünk, amelyre önök adtak nekünk meg, megbízást, arra tekintettel, hogy a KKV teszteket hogyan valósítják meg, hogyan hajtják végre a tagállamokban és a közösségi szolgálatoknál. A Small Business Act 2008-ból származik, ennek részét képzi a KKV teszt, és ott az szerepel, hogy a bizottság hagyja végre a teszteket, és a tagállamok pedig foganatosítani hivatottak, amikor egy új KKV-kat érintő jogszabályt terveznek. Ez tehát a jelenlegi állás, most pedig megnézzük, hogy ezek a tesztek arról, hogy a KKV-kat érintő hatásokat mennyiben használják fel, hogyan hagyják végre a teszteket, milyen korlátai vannak, kihívásokkal találkoznak a tagállamok, amikor a bizottság felkívánja használni ezeket a teszteket, és milyen példáit láthatjuk a teszt elvégzésének. A bizottság végrehajtott egy felmérést, ahol a nemzeti tesztekért felelős tagállamok számos kérdést voltak kötelesek megválaszolni. A válaszokat megkaptuk a 27 tagállamtól, ezen felül pedig esettanulmányokat hajtottunk végre 7 tagállamban, és az Európai Biz Közösség szolgálatainál is elvégeztük ezt. Ausztria, Dánia, Nagy-Britannia, Németország, Lettország és Romániát soroljuk a hét ország közé. Először elmondanám, hogy mik a legfontosabb üzenetek, a legfontosabb megállapítások, utána pedig a részletekbe bocsátkoznék, hogy az egyes tagállamok és a bizottságnál hogyan kerülnek felhasználásra a tesztek, mik a korlátok, amelyekkel találkoztunk, és aztán kitérnék az ajánlásokra is, amelyet szívesen megosztanánk önökkel, illetve a bizottság elé is terjesztünk, a végén pedig remélhetőleg lesz idő pár kérdésre és válaszra is. Mik tehát a legfontosabb megállapítások? Nézzük ezeket először. Az első az, hogy hát nem voltunk lenyűgözve attól, hogy a KKV teszteket az egyes tagállamokban mennyire alkalmazzák, de ugyanez a megállapítás érvényes a bizottságra is. Csak 15 tagállamban és a bizottsági szolgálatoknál kerül alkalmazásra a KKV-teszt, vagy ahhoz hasonló teszt. Úgyhogy eléggé nagy a szórás a tekintetben, hogy milyen módon kerül felhasználásra a teszt, illetve hogy egyáltalán felhasználásra kerül-e. Elég adhok a megközelítése tekintetben. A bizottsági szolgálatok felhasználják a teszteket nagy mértékben, de nem konzisztens módon teszik ezt, és erre visszatérek majd később. Ebből az szűrhető le, hogy jócskán van szükség arra, hogy ezeket a teszteket tagállami szinten előmozdítsuk, ami az alkalmazásukat illeti. A másik megállapítás, hogy a egyes nagyon fontos kihívásokat sikerült megállapítanunk a tekintetben, hogy hogyan kellene végrehajtani ezeket a teszteket. Ebből azt szűrtük le, hogy egyfajta iránymutatásra volna szükség, de egy iránymutatás mindenkire nem lesz jó, nem lesz alkalmas különböző tagállamokban másfajta iránymutatásokra van tehát szükség. Elmondtam már, hogy kérdéseket tettünk fel, és válaszokat kaptunk, és ez alapján azt állapítottuk meg, hogy vannak olyan ö, tagállamok, ahol ö, akarják alkalmazni a, a KKV teszteket, és fel akarják mérni, hogy a, az új jogszabályoknak milyen kihatása van amint megvan ez a politikai elkötelezettség, akkor már a következő lépés lehet a KKV tesz végrehajtása, de vannak olyan tagállamok, ahol még idáig sem jutottak el, és ezeknek innen kell indulniuk. Aztán van egy következő csoportja a tagállamoknak, akik már valamelyest előrébb jutottak, tehát megvan a politikai eltökéltség, megértették és alkalmazzák a KKV-teszteket, tehát ezeknek a folyamata működik, de ebben a csoporton belül megint csak nincs meg a konzisztencia mit éltek ez alatt. Csak néhány esetben tudják jól elemezni a KKV tesztekből származó eredményeket, illetve nem is mindig elemzik ezeket az eredményeket. Úgyhogy ezen csoporton belül is azért van még javítani való. Aztán van egy fejlett csoport, ahol végrehajtják a teszteket, és konzisztens módon alkalmazzák, és előre haladott módszerek vannak a tekintetben is, hogy elemezzék a teszteket, illetve eredményeit. És itt is vannak azonban kihívások a megfelelőség vonatkozásában, tehát minden esetre a megfelelő módszert tudják-e alkalmazni ezek a tagállamok. Mit javaslunk? Nos, Mindenképpen elő kell mozdítani a végrehajtást, azaz az alapcsoportba tartozó csoportokat föl kell egy kicsit, nekik fel kell erősíteniük a, a lépéseiket, akiknek pedig megvannak a módszereik, azoknak még javítani kell azokat. Kötelezővé kell tenni a teszteket, és megfelelő iránymutatásokat is elő kellene írni tehát a politika önmagában nem elég, iránymutatásokra van szükség ahhoz, hogy egyáltalán megvalósulásra kerüljön ez a politika. Harmadik fontos üzenet az, hogy támogatni kell a végrehajtást, tehát kontrollmechanizmusokra is szükség van a tagállamokban, mert ezek már megvannak a bizottságon belül is, támogatni kell a szolgálatokat, akiknek az a feladata, hogy végrehajtsák a teszteket, megfelelő képzéssel, megfelelő módszerekkel, helpdeszkeket kell felállítani, szolgálatközi együttműködéseket előmozdítani, azért, hogy végrehajtásra kerüljenek a tesztek. És az utolsó ajánlásunk, és erre majd még kicsit hosszabban kitérek, az az, hogy a tesztek végrehajtásos elemzése tulajdonképpen a jobb jogalkotás részét képzik. Tehát nem önmagukban kell tekinteni ezeket a KKV-teszteket, hanem egy hatástanulmánynak a részeként kell rájuk tekintetni. Önök politikusként nyilván tudják, hogy szinergiákat kell keresni a jogalkotásoknak a kihatásai között, és a KKV-ket ez különösen érinti Úgyhogy egy teljes, átfogó megközelítésre van szükség, ahogyan tulajdonképpen a bizottság ezt megteszi. Úgyhogy ezek voltak a legfontosabb megállapítások, és akkor lépjünk tovább. Miről is szól ez a KKV-teszt? A bizottsági definíció szerint, és ezeket tagállamokban is hallhatjuk, hogy ez egy négy lépésből álló eljárás, mit kell tennünk, úgy tűnik itt megint van egy technikai probléma, de megoldottak, tehát négy lépés van. Először is az érintett vállalkozásokkal kell tárgyalni, annak érdekében, hogy meglegyen a feedback, hogy ez a új jogalkotási javaslat majd milyen hatással lesz rájuk, akkor kell egy előzetes felmérés, egy, egy értékelés, hogy mi lesz a hatása a KKV-kra egy-egy új jogszabálynak egy mikrovállalkozásra, ez a második lépés. Aztán harmadsorban a hatásokat számszerűsíteni kell, tehát milyen adminisztratív költségei, pénzügyi hatása van ennek az új jogszabálynak, a verseny helyzetét mennyiben befolyásolja egy vállalkozásnak mondjuk egy új jogszabály. És a negyedik lépés pedig a KKV-teszt részeként. A kérdés az, hogy más módon is el lehet érni ugyanazt a célt. Tehát alternatívákat veszünk sorra, a KKV teszt kontextusában, vagy pedig enyhítő intézkedéseket is mérlegelni kell. Tehát kompenzáció eh, formájában, vagy eh, valamilyen más módon is meg tudnak-e felelni a kötelező előírásoknak. A politikát alkotóknak segíthet a KKV-teszt, hiszen pontosan megismerhetik, hogy kit érint majd az új jogszabály, és az új alternatívákat is mérlegelhetik. A különböző megvalósítási eh, célkitűzések között megfelelő egyensúlyt tudnak teremteni, és még egyszer mondom, a jobb jogalkotás is egy nagyon fontos elem. Összességében tehát jobb minőségű lesz a jogalkotás és a KKV ez tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy ebben ölt testet. Nézzük meg akkor, hogy a 27 tagállamból érkező válaszok alapján mire jutottunk. 21 tagállam mondja azt, hogy használják a teszteket, de kevesebben alkalmazzák valóban. 15-ben hallottuk azt, hogy mindig, vagy legtöbb esetben alkalmazzák a kkv tesztet, amikor előkészítés alatt áll egy új jogszabály. Amikor megkérdeztük, hogy valóban hány ilyen tesztet hajtottak végre 2010-ben, 11 tagállamban végrehajtották a teszteket, tehát 20 tesztet, vagy akár többet hajtottak végre. Az, hogy öt tesztet hajtanak végre egy jogalkotási ciklus, tehát egy év alatt, hát hogy ez most mennyire hiteles, én azt gondolom, hogy igen. 15 tagállamban KKV-tesztet vagy az hasonlót hajtanak végre, és 6 tagállamban szinte alig, és másik 6-ban pedig egyáltalán nem kerülnek alkalmazásra ezek a KKV-tesztek. Azt is felfedtük, hogy milyen mértékben vannak iránymutatások arra nézvést, hogy a kormányzati szervek ezt a tesztet a négy lépésben végrehajtsák. Itt arra a megállapításra jutottunk, hogy magas a, a differenciálás, nagyon nagy különbségek mutatkoznak, vannak nyilván iránymutatások, vannak előírások az egyes tagállamokban, és úgy tűnik, hogy eléggé decentralizált módon ö, zajlik ezeknek a teszeknek a végrehajtása. Vannak mm, kormányszervek, ahol egy bizonyos módon hagyják végre máshol, megint máshol, akár egy kormányon belül, úgyhogy egyfajta átfogó iránymutatásra volna szükség, ez célra vezető volna. Mi ennek az egésznek a következménye, egy pár számot látnak a következő dián. 16 tagállam mondja azt, hogy eszmecserét folytat tárgyal a KKV-kkal, tehát nagyon sok esetben a KKV-kat érintő jogszabályról sem egyeztetnek a KKV-kkal. 12 tagállam azt mondta, hogy számszerűsíti a hatásokat, és ez kulcsfontosságú annak érdekében, hogy egyetem föl lehessen mérni, hogy milyen hatása lesz, vagy negatív hatása lesz-e a KKV-kra az új jogszabály. 16 tagállama azt mondja, hogy egyfajta enyhítő intézkedést foganatosít, és ennél kevesebben végeznek egyfajta minőségi ellenőrzést a tesztre vonatkozóan 12-en. Úgyhogy itt azért van javítási szükséglet egyrészt arra nézvést, hogy milyen sűrűn kerül elvégzésre a teszt, és arra is, hogy hogyan végzik el a teszteket. Nyilván nagyon fontos, hogy ezeket az eszközöket felhasználják, hogy a tesztet végrehajthassák. Egy jelentésben, a jelentésben így mutattuk be az eredményeket, összegeztük azt, amit felvettünk, méghozzá úgy, hogy elhelyeztük, elemeztük két dimenzió mentén a tagállamokat, az a kapcsolatban, hogy mennyire használják következetesen ezt a tesztet, illetve hogy ezeket az árnyaltabb intézkedéseket alkalmazzák-e. És az volt az eredmény, két csoport alakult ki. Van egy haladó csoport, ide tartozik az Egyesült Királyság, Németország, Dánia, például. A másik csoportban vannak a kezdők. Portugália, Olaszország, Görögország, Észtország, Csehköztársaság, Ciprus, Belgium, Szlovénia. És a két csoport között vannak a középhaladók. A kócs ajánlásainkkal kapcsolatban ugye a haladó országok azok, akik eh, fejlett eszközöket, intézkedéseket használnak, következetesen használják a tesztet. A kezdők eh, igazából nem nagyon foglaltak állást ezzel kapcsolatban, és nagyon ritkán alkalmazzák a KKV-teszteket. A középhaladók, ez egy széles csoport, ahol vannak olyan országok, amelyek elég következetesen használják a tesztet, de vannak olyan országok is, amelyek alig használják ezt a tesztet. Ez egy nagyon széles körű áttekintés. Az Európai Bizottsági Szolgálatokat a haladó csoportba tennénk, ha őket is elemeztük volna. Ez az átfogó kép. Most nézzük meg, hogy mik a különböző csoportok, tagállami csoportok kihívásai. A kezdők számára, mint említettem, kulcsfontosságú az, hogy kell szülesen politikai döntés ezzel kapcsolatban. El kell dönteniük, hogy elő akarnak-e készíteni új jogalkotást, úgy, hogy KKV-tesztet használják, vagy egy sajátot alakítanak ki. Ez sok országban hiányzik. Aztán ezt a tesztet úgy kell, úgy kell támogatni, hogy kell egy intézménynek lennie, kell egy felelős találni, aki elszámoltatható azzal kapcsolatban, hogy ezeket a teszteket végrehajtják. Ez nagyon alap dolog, de ha azt akarjuk, hogy egy tagállam lépjen, akkor ezeket kell megvalósítani. Ha ezek a dolgok nem működnek, akkor meg kell valósítani. A középhaladók esetében azt látjuk, hogy következetlenül alkalmazzák a KKV-tesztet. Lehet, hogy van egy erre vonatkozó szakpolitika, de még vannak problémák a következetes használat alkalmazás területén. Sokszor az eljárások nem precízek, a kormányzati szolgálatok számára nem világos, hogy kell alkalmazni a tesztet. A fejlődő országokban a fő akadály a megfeleltetés hiánya. Akkor is, hogyha következetesen használjuk a tesztet, nincs megfeleltetés. Például, ami a KKV tesztek kvantifikációt illeti, arra vonatkozóan, hogy milyen hatása van ez a KKV-kra. A tagállamokkal beszélgettünk, és az üzleti egyesületekkel, szövetségekkel. A kezdők körében Olaszországot, Romániát és néhány más országot kérdeztünk meg, és azt mondták nekünk, Olaszországban például nincsen kötelezettségvállalás nemzeti és regionális hatóságok részéről arra vonatkozóan, hogy végrehajtsák a teszteket. Romániában azt mondták nekünk, hogy a teszt mögött még nem épült ki a szervezeti struktúra. Ez a kulcs probléma ezen kezdőcsoport esetében. A középhaladó csoportban arról van szó, hogy az iránymutatásokat hogyan használják. Azt mondták nekünk Lettországban például, hogy néha kihívás az, hogy más minisztériumokba való köztisztviselőket vonjunk be, a, mint a gazdasági minisztériumban dolgozókat. A többi minisztérium nem érti, mi a lényege a KKV tesznek. Ez egy kihívást tehát, amikor minisztereken, a minisztériumokon át fogó, átívelő módon kívánjuk alkalmazni a tesztet. Tehát a gazdasági minisztériumon kívül a többi minisztérium nem érti, hogy mi az előnye a tesznek, és nem nagyon hagyják végre. Ausztriában kritikus megjegyzéseket tettek a gazdasági szereplők szövetségei. Azt mondják, hogy a kormány azt állítja, hogy nincs szükség KKV tesztre, hogy hogy határozzák meg a KKV tesztek nem indokoltságát, az ilyen voodoo módszerrel történik. A politikai akaratra van szükség kormányzati szinten, nem közigazgatási szinten. Először is a kötelezettségvállaláskor után jönnek az iránymutatások. A haladó csoportban az Egyesült Királysággal és Dániával beszélgettünk. Két ország, amelyek igen előre haladott tesztekkel rendelkeznek, Dániában azt mondták nekünk, jók az iránymutatások, de a minisztériumok ugye autonómok. Ez tükröződik abban is, hogy nem ugyanolyan minőségű teszteket használnak. Van itt szintén a megfeleltetés ö, problémája. Az Egyesült Királyságban, ahol a legelőre, a leghaladóbb eszközökkel dolgoznak, ott is születtek kritikus megjegyzések. Nem minden kormányzati minisztérium rendelkezik megfelelő megfeleltetéssel a KKV-tesztek kapcsán. Ami az Európai Bizottságot illeti, kulcs fontosság a megfigyeléseink a következők. Azt mondanánk az interjúk alapján, a tanulmányok alapján, hogy a bizottság eh, nagy lépést tett előre, a KKV iránymutatások, a hatástanulmányokra vonatkozó iránymutatások része, a szolgálatok egymással együttműködnek, a KKV tesztek végrehajtását illetően. A hatástanományi testületnek volt úgymond fegyelmezési hatása. A bizottság tehát előrelépett, és nagyon sok esetben nagyon progresszív teszteket alkalmaznak. Azt is látjuk, a bizottsági hatástalmányi jelentések alapján azt látjuk, hogy esetenként döntik el a tartalmi kérdéseket a bizottság részéről, annak ellenére, hogy konkrét iránymutatások vannak, az egyedi szolgálatok maguk döntenek arról, hogy hogy kívánják végrehajtani. Esetről esetre döntik el, hogy a tesztet hogyan hajtják végre. És ennek következménye az, hogy a KKV tesztek tartalma és minősége igen különböző. Aztán a megfelelő tájékoztatás a tesztekről a legtöbb szolgálati hatástanulmányi eh, teszt vagy jelentésből hiányzik. Tehát eh, nem mindig írják le, hogy hogy hajtották végre a tesztet, és mi volt az eredménye. A bizottság elismeri, hogy a KKV-tesztek főigazgatóságonként eltérő minőségűek. A vállalkozási főigazgatóság egyik alkalmazottja nyilatkozta ezt, más-más érzékenységgel reagálnak a KKV-kre az egyes főigazgatóságok, ezt a tisztviselő mondta, akit megkérdeztünk, ami az üzleti szervezeteket illeti, ezek sokkal kritikusak voltak. Azt mondták, ez egy bevásárló lista, az iránymutatások listája. Azt mondják, hogy az egyedi főigazgatóságok kiválasztják a számukra a szimpatikus elemeket, és azt szerint járnak el. Azt is állítják, hogy a teszt ez egy fekete doboz, ha van egy hatástanulmány jelentés, és megnézzük, hogy mik ennek a következményei a KKV-re vonatkozóan, és hogy számították ki ezt. Nagyon nehéz megérteni, hogy hogy is hajtották végre a tesztet. Úgy gondoljuk, hogy itt van egy fontos dolog. Tanulmány részeként 22 hatás tanulmányt vizsgáltunk meg 2010-ből különböző főigazgatóságok esetében, és látják, hogy néhány eredmény a felülvizsgálatból tehát 22 hatástanulmány készült. Mit is látunk? A, csak az esetek kisebb részében kérték ki a KKV-k véleményét. Ez egy nagyon is alapvető lépés a KKV-tesztek esetében, hogy megkérdezzük az érintetteket. Az előzetes teszteket végrehajtják, de általában nem derül ki a hatástalmányba, hogy pontosan mennyire és hogyan hajtották végre a KKV teszteket. Aztán különbségek vannak a hatástanulmányok elvégzésével kapcsolatban is. A szemszerűsítési szint például eltérő, talán sokszor van ennek oka, hogy miért van ilyen különbség, mert van, amikor nagyon nehéz megszerezni az adatokat, annak érdekében, hogy a számszerűsítés, a kvantifikáció végre hajtható legyen. Vannak olyan esetek, ahol a KKV-tesztek esetleg nem relevánsak, mert a jogalkotás nincs hatással a KKV-kra. Ilyen esetekben természetesen lehet, hogy az a releváns, hogy nincs KKV ezt. De van még mit javítani abban az értelemben ezen a területen, a hatástanulmány is eltérő módon kerül végrehajtásra. A 22 hatástanulmány megvizsgálásából azt szűrtük le, hogy ugyanazt a politikai célt sok alternatív módon lehet elérni. Nem lehet elmondani hogy azt, hogy a bizottsági szolgálatok szándékosan kerülik el az alternatív lehetőségeket, néhány vállalkozói ö, szövetség ö, ezt gondolta, de hát nem tudjuk, hogy van-e tudatosság mindebben. Csak néhány esetben látjuk azt, hogy a bizottsági szolgálatok alternatívákban is gondolkoznak, és enyhítő intézkedéseket javasolnak. Ahogy már említettem, azt látjuk, hogy a vegyes hatástanulmányokban kellene javítani a beszámolók minőségét a KKV-k a KKV tesztek végrehatását illetve, mert akkor az érintetek tényleg látják, hogy mi történt. A megfigyeléseink a következők. A jelenlegi iránymutatások túl sok alternatívának eh, nyitnak teret. Az iránymutatások konkrétabbak, célzottabbak lehetnének a szolgálatokat illetően. A bizottságnak sokat segítene, ha jobban bemutatnák a KKV teszteket a hatástalványokban. Leírnák, hogy mit csináltak, mit nem, hogy érték el az eredményt, ezek kvázi le lehetne építeni a mítoszokat, amelyek övezik a hatástanományokat. Elnézést, de azért van még egy probléma az adatok rendelkezésre állásával kapcsolatban. Sokszor nagyon nehéz hozzáférni az KKV-k adminisztratív kiadásainak értékeléséhez, tehát az új jogszabályok által generált költségekről kevés az adat. Először is van néhány ajánlásunk a kezdők számára. Néhány alapvető lépést kell tenniük. Kormányzati szintre kell emelni a KKV-kkel kapcsolatos együttgondolkodást, nem csak egy minisztériumra kell korlátozódnia, minden, minden esetben meg kell vizsgálnunk az új jogszabályokat abból a szempontból, hogy milyen hatása vannak a KKV-kra kell legyen egy felelős, egy illetékes, kell legyen egy struktúra, valaki elszámoltatható kell legyen. Ezek alap dolgok, de természetesen kulcsfontosságúak. A lépések végrehajtásánál nagy segítséget jelentene konkrét célok megfogalmazása. Így lehetne előre lépni a végrehajtás során. A középhaladókat illetően bizonyos iránymutatásokat kell megfogalmazni. Arra ösztönözzük a középhaladókat, hogy kötelező iránymutatásokat fogadjanak el, és határozzák meg pontosabban, hogy hogyan kell végrehajtani a KKV teszteket, és magas mércéket kell felállítani a jelentéskészítése készítése kapcsolatban is. A haladók esetében és a bizottság szolgálatainak esetében jobb jogalkotási kultúrát lehet kialakítani a különböző kormányzati ö, szolgálatokkal, egy helpdesk felállításával, egy szolgálatközi együttműködési kerettel, független ellenőrzési mechanizmusokkal. Az Egyesült Királyságban van egy ilyen ö, értékelési testület, ez segíti a végrehajtást, azzal, hogy kikényszeríti az egyes kormányzati testületeket, testületekből azt, hogy végrehajtsák a tesztet. Ez néhány ajánlásunk, amely releváns lehet a különböző csoportok, tagármi csoportok számára. Na most visszatérve ajánlásainkra, ahogy elmondtam az elején, úgy gondolom, hogy a végrehajtás területén van még mit javítani. Nagyon fontos, hogy EU szinten érjünk el eredményt. Ha a tagállamok bizonyos szinten vannak, akkor lehet ennek hatása, de más tagállamokban lehet, hogy még az alapokat kell lerakniuk. Nemzeti szinten kell dolgoznunk, és akkor jóvá tudják hagyni például az európai szintű KKV teszt koncepcióját. Ez egy differenciált megközelítés. A teszt kötelező, áttekinthető, számszeresíthető legyen. Nem hisszük azt, hogy létezhet egy teszt ezen feltételek nélkül. Tehát meg kell határozni, hogy hogy kell végrehajtani a teszteket. Ezt meg kell határozni a kormányzati szolgálatok számára. Olyan kontextusba kell az egészet állítani, hogy a heteszket, a képzési tevékenységeket, a kontrollmechanizmust kell felállítani. Ez lehet, hogy bonyolult valaki számára, aki környezet és szociális kérdésekkel foglalkozik, lehet, hogy egy ilyen valaki számára nagyon nehéz gazdasági hatásokról készülő számadatokat összegyűjteni. Tehát ezért kell felállítani ezeket a helpdeskeket, tanácsadó mm, pontokat. Úgy gondoljuk, hogy egy nagyobb hatás tanulmány ágyba, vagy kontextusba, kontextusba kell ágyazni ezt. A KKV tesztelés egyik aspektus annak, hogy megnézzük az új jogszabályokat. Nagyon fontos az integrált megközelítés. Ezzel zárom az előadásomat, és nagyon szívesen felelek a kérdésekre, amennyiben tudok. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm. Ez egy nagyon részletes bemutatás volt. Remélem, hogy önök jobban tudták olvasni. Én kicsit nehezen tudtam, de hát ugye nyomtatott formában is rendelkez. Weber úr az első, aki megkapja a szót. Tessék! Euh, merci pour votre présentation. Euh, très... Köszönöm ezt az igen érdekes és tanulságos beszámolót. Szeretnék feltenni önnek egy, egy nagyon konkrét kérdést, ami Franciaországot illeti, mert ön három csoportról beszélt, a haladó, a középhaladó és a kezdő országokról. De kis egyszer sem ejtette ki a száján azt, hogy Franciaország pedig az Európai Unióban meglehetősen fontos tagállam vagyunk. Egy, ez számunkra egy nagyon fontos kérdés, ugyanis a francia gazdaság egyik gyengesége, Európai Unióban és a világ szintjén is, a KKV-k gyengesége. És különösen az, hogy a német és olasz gazdasághoz képest, vagy talán még a spanyol gazdasághoz képest is nagyon le vagyunk maradva ezen a területen. Vagyis ez a teszt gyakorlat azért érdekel engem különösen, mert nálunk éppen ez a probléma. Egyértelmű, hogy a szabályozás további hátrányt jelent számunkra. Szeretném tudni, hogy hogyan állnak ezek a tesztek az én országomban, Franciaországban. Köszönjük szépen, Herzog Edith kap szót. Köszönöm szépen. But I think there are very uh, valuable data. Nagyon értékes adatokat hallottunk, de kérdezni szeretem volna a legfontosabb adatokról, amelyeket nem találtam ebben a az expozéban. A Small Business act kapcsolatban én voltam a jelentéstevő, és nem csak azért vittük ezt keresztül, hogy javítsuk az eljárásokat, hanem az volt a cél, hogy azok a KKV-k, akik a GDP egyharmadát adják, és a munkahelyek kétharmadát adják, önnekik biztosítani kell, a lehetőséget, mert hogyha nagyobb lehetőséget kapnak, akkor még jobban hozzájárulnak a gazdasághoz. Úgyhogy az a kérdésem, hogy azokban az országokban, akik a felsőbb, tehát haladó csoportba tartoznak, és a KKV tulajdonképpen a GDP és a munkahely teremtés szempontjából is vezetők milyen hozadékot kapnak a KKV tesztek végrehajtása kapcsán. Hogyha azt mondjuk, hogy van hozzáadott érték, jó, mondhatjuk ezt, de mi ez? mindaddig, amíg nem látható ez a hozadott érték, én azt gondolom, hogy ez az egész teszt egy olyan gyakorlat lesz, ami hát sokkal kevésbé jelent majd igazi motort ahhoz, hogy az európai gazdaság föllendüljön. Úgyhogy van-e erre vonatkozóan adat, vagy tervezik-e ezeknek a begyűjtését, mert szerintem ez az igazi ad, hozzáadott érték. Azok az országok, akik akiknél a KKV tényleg hozzájárulnak a GDP növekedéshez, igen, akkor ez egy érdekes teszt, ha nem, akkor az is érdekes. Hogyha kérdésem az az, hogy a cél, és hát ön is elmondta az, hogy az, a célkitűzés és az eszköz a lényeg, de hol járunk itt e tekintetben. Ez érdekes lenne mind a haladók, mind pedig a kezdők vonatkozásában. Köszönöm, akkor át is adom a szót. Vagy van még kérdés? Van még kérdés Kelly úrtól. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. Something similar. Köszönöm, elnök úr. Én is valami hasonlót szerettem volna, mint Edith asszony. Van-e egyértelmű gazdasági előnye a teszteknek azokban az országokban, amelyek haladóként voltak definiálva? és hogy van-e egyértelmű gazdasági hátrány azokban az országokban, amelyek kezdőként voltak apostrofálva. És ez a KKV-teszt minden KKV-re vonatkozna-e, hiszen és, és mik ennek a költségei ennek a tesznek, hogyha mindenkire alkalmazni kellene? Köszönöm szépen. Thank you, Chairman. I forgot something to... Köszönöm, elnök úr. Elfejtettem megkérdezni, nagyon érdekelne az is, hogy az, ágazatok között tesznek-e különbséget? Egyáltalán tesznek-e különbséget, vagy csak horizontálisan ugyanaz a bánásmód mindenkivel szemben? Mert úgy gondolnám, hogy egyes ágazatoknak hasznosabb lenne a KKV-teszt, mint másoknak. Thank you. Köszönöm. Ami azt a kérdést illeti, hogy Franciaország hogyan alkalmazza a KKV-tesztet, nem végeztünk esetanulmányt Franciaországban, úgyhogy csak általános válaszokat kaptam Franciaországtól. A, ezt a bizottság végezte. Vagyis nem igazán tudom megválaszolni a kérdését. Annyit tudok mondani az általános adatokból, hogy a, a KKV-tesztek nagyon folyamatosan használják az SMI a KKV teszteket, az egyik legrendszeresebben tesztelő ország. A a jogrendszer tehát fel van erre készülve. Ahol viszont Franciaország le van maradva, az a konkrét módszerek alkalmazása. Mm, alaposabb válaszokat kellene kapnom Franciaországtól ahhoz, hogy tudjak reagálni a felvetésére, de természetesen szívesen kapcsolatba lépek önnel a titkárságon keresztül a Franciaországtól kapott válaszok alapján. Ami a második kérdést illeti, amit a harmadik kérdés is megerősített, magasabb a növekedés a KKV szektorban a haladó tagállamokban. Nincsen adatunk arra vonatkozóan, hogy dinamikusabb-e, vagy magasabb növekedésű-e a KKV szektor azokban az országokban, ahol rendszeresen és haladóbb módon alkalmazzák a KKV-teszteket. Vagyis nem tudunk kapcsolatot feltételezni a KKV-tesztek és a KKV-k magasabb növekedése között. Vagyis nem kalandoztunk olyan messzire, hogy ezt felmérjük, de szeretném hozzátenni azt, hogy minden interjúban megjelent az, hogy a KKV-teszt igenis változást hozhat a tagállamokban. Ez számos példa van arra, hogy tagállamok elfogadták a bizottság által adott útmutatást, és voltak olyan országok, ahol elfogadták ezeket, és politikai döntést hoztak, arra, hogy új jogszabályokat hoznának a KKV-k érintettségével kapcsolatban, vagyis ahol megtették az alapvető politikai lépéseket, és elfogadták a bizottsági útmutatásokat, ők kijelentették, hogy ez segíteni őket az előrelépésben. Az európai szintről érkező útmutatások vagyis segíthetik ezeket a tagállamokat, amelyek készek előre lépni. A vizsgálatban az jött ki, hogy ez igenis kihatással volt a KKV szektorra. Nem vizsgáltunk arra vonatkozó adatokat, hogy ezek a tagállamok jobb jogszabályokat fogadtak-e el, de a tisztviselők azt mondták, hogy amikor használták a KKV-teszteket, akkor ennek pozitív kihatása volt a tagállamokban a KKV-szektorra, hogyha azt az útmutatások alapján végezték el. Vagyis lehet kapcsolat a KKV-tesztek és a KKV-k teljesítménye között, de a konkrét kapcsolatot nem vizsgáltuk. Vagyis azt gondolom, hogy részben ez Kelly úr kérdését is megválaszolja. Ön is azt kérdezte, hogy milyen költségei vannak a KKV teszt alkalmazásának. Egyértelmű, hogy ha megfelelően akarjuk a KKV tesztet végrehajtani, akkor bizonyos erőforrásokat erre rá kell áldozni. Több tagállamból is kaptunk olyan értelmű választ, hogy a költségvetési megszorítások miatt, amelyek természetesen mindannyiunkat érintenek, költségesnek tartják ezeket, mert nagyon jól képzett és nagyon magas szintű közgazdászokra van szükség, akik képesek számszerűsíteni a tényezőket, és egy nagyon speciális szakértőkből álló csapatra van szükség. Erről is megkérdezhetik a bizottság véleményét. Bizonyos kompetenciákra van szükség ezeknek a vizsgálatoknak az elvégzéséhez. Ezt nem kapja meg az ember ingyen. Vagyis igen, ez költségeket fog róni a kormányokra, de a kapott válaszok alapján azt gondolom, hogy végül ez javára válik a KKV-knek és a legtöbb vállalkozásnak. Vagyis, hogyha beruháznak ebbe a tesztbe, akkor megtudhatják, hogy mennyire jó a tervezett jogszabály, de természetesen ennek is megvannak a költségvonzatai. Jó, hát akkor köszönet mindenkinek, önnek azért, hogy előadott és bemutatta a tanulmányt mindannyian megkaptuk írásban, úgyhogy nyugodtan is át tudjuk tekinteni, ha esetleg még nem olvastuk volna el. Köszönöm a kérdéseket is. Le is zárjuk akkor ezzel ezt a napi rendi pontot. Péter Zen úrnak még egyszer köszönöm, és ezzel délelőtre be is rekezthetjük az ülést, később pedig találkozunk. Köszönöm. Úgyis nagyon éhes